På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa alla väldigt... Jó eh, kívánok, üdvözlök mindenkit a Nőjogi Szakbizottságban. Üdvözlöm Önöket még egyszer ezen a nyilvános meghallgatáson. A téma az egyedül, gyermekeket egyedül nevelő anyák helyzete, és eh, minden kollégát üdvözlök itt, eh, és minden vendégünket üdvözlök itt, és üdvözlöm természetesen a szakértőket is, akik nagyon jól ismerik ezt a témát, és nagyon nagy tapasztalatuk van ezen a területen. És ezeket a tapasztalatokat fogjuk ma megvitatni. Örülök annak is, hogy itt vannak, itt van körünkben a bizottság képviselője a foglalkoztatási főigazgatóság részéről, Bereszkeresz asszony. Az egy, a, egyről álló anyák helyzete, ez a mai témánk, és ez munkánk egy része is, amivel foglalkozunk a szakbizottságban. A szakbizottság ebben az összefüggésben egy saját kezdeményezési jelentést adott ki. Ez egy nagyon fontos jelentés, és örülök annak, hogy itt van most körünkben a jelentés készítője is. Matéra asszony a jelentés készítő, és nagyon sokat tett ezen a területen. Ma délután két részre osztjuk a vitát. Az első részben az új családi mintával fogunk foglalkozni, ez is a címe az első résznek. Itt azokról a kihívásokról van szó, amelyeknek az egyedül gyermeket egyedül nevelő anyáknak kell szembenézniük. A második részben a praktika is, praktikus megoldásokkal, politikákkal foglalkozunk az egyedülálló anyákat illetően. A társadalom folyamatosan változik, ez azt jelenti, hogy változik a családi minta, család kinézete is. Mit kell tennünk a, ennek kapcsán? Figyelembe kell vennünk ezeket a változásokat a lehető legjobb módon, és a megfelelő megoldásokat kell megtalálnunk, és a legjobb gyakorlati megoldásokra van szükség azért, hogy meg tudjunk felelni ezeknek az új mintáknak. Most a bevezetőm elején a következőt szeretném elmondani. Az egyedülálló anyák egyre nagyobb arányban jelennek meg a társadalomban, de mindig is voltak egyedülálló anyák különböző okokból. Jó magam is, öt testvérrel együtt nőttem fel, és a mi édesanyák is egyedül nevelt bennünket, azért, mert édesapám meghalt, amikor még kicsik voltunk, ezért első kézből van tapasztalatom ezt illetően. Az én esetemben az volt a helyzet, hogy az én édesanyámnak sikerült igazi családban felnevelni bennünket. Hasonló helyzet minden társadalomban előállt már, akármilyen okból elová válhattak az anyák, és egyről kellett helytállniuk. Nem arról van szó, hogy ez a helyzet, ez azt jelenti, hogy ez a helyzet specifikus megoldásokat igényel, azért, mert különböző okok merülhetnek fel az egyre álló anyák esetében, tehát megfelelő intézkedésekre van ehhez szükség, de a társadalom támogatására is szükség van. Ez lett volna a nagyon rövid bevezetőm, és remélhetőleg nagyon izgalmas lesz a mai délutánunk, és számos dolgot megtanulhatunk, és remélem, hogy együtt majd megoldásokat találhatunk a jelenlegi helyzetre az egyedülálló anyák számára. Még egyszer szeretném Önöket üdvözölni a mai meghallgatásunkon, és örülök annak, hogy a jelentés készítőjének megadhatom a szót Matéra asszonynak, mert ő fog bennünket bevezetni a témába, és beszél a, besz- a jelentésről is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt én is üdvözölném ma megjelenteket, akár csak elnök asszonyunk tette, tehát vendégeket is, meghívott előadóinkat is, képviselőtársamat is. A mai napon ezt a megbeszélést a gyermeiket egyedülnevelő anyák témájának szenteljük. Talán ma még inkább napirendre eh, illik ez a téma, mint valaha, hisz a mi feladatunk az, hogy szakértőnkkel együtt konkrét megoldásokat kínáljunk az adott helyzetekre. Ez a mi szakbizottságunk szempontjából is nagyon fontos téma, és általában is a lehető legnagyobb gondot és a lehető leghamarabb megszülető megoldásokat kívánja. A statisztikai adatok riasztóak. Az elmúlt hónapok során érezhető, hogy a szegénységben élő egyedülálló anyák száma exponenciálisan növekedett. Hogyha a nők egy óriási hátrányjal indulnak a társadalmi versenyben, ha szegények, és különösképpen akkor, hogyha gyermekeiket, gyermekeiket egyedül nevelő anyák. A szegénységnek a nők még inkább kivannak téve, mint a férfiak adott helyzetekben, és ez a nemek közötti egyenlőségnek is fontos témája. A statisztikák magukért beszélnek, és alátámasztják ezeket az adatokat, a Save the Children szerzet által és a statisztikákban is megtalálható ez. A szegénységben élő anyák száma növekszik Európában is. Méghozzá exponenciális mértékű ez a növekedés. Az Európai Parlamentnek nagyon gyorsan állásra foglalni, ami több cselekednie kell. Ahogy Hanson elnök asszonyunk is mondotta, a mai napon az a feladatunk, hogy meghallgassuk a szakértők meglátásait és véleményét, és ennek alapján is erre, támaszkod, erre is támaszkodva egy jelentést készítsünk el. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek a jelentésnek a szerzője, és nem is szeretnék túl hosszan beszélni, bár olaszként tudnék beszélni eleget, ám itt a parlamentben megtanultam azt, hogy lényegre törően fogalmazzak, és a, a lényeget törően fogalmazza meg mondanómat lehetőleg röviden mi nők jól tudjuk, mennyire fontos a hatékonyság és a konkrét témák megfogalmazása. Nem is szaporítanám tehát a szót, hanem mutatnám az első kör előadóit, akik az új családmodell témáját járják majd körül, illetve az egyedülálló anyákat érő kihívásokat. Razana Csifeletti professzor családszociológiai szakértő és a családpolitikával foglalkozó tanár a Firenze Egyetemen Olaszországban, és a Nemzeti Társadalomkutató Intézet vezetője, Ale Pranti úr lesz a második előadónk, illetve a család szociológiával foglalkozó szakértőnk is beszél majd, aki több publikációt jegyez a témában, szakterületének sajátságos része az egyedülálló nők helyzetnek kutatása. Kb. 15 percet adok meg, hogy bemutassa a témáját. Uh, first of all, I beg your pardon if... Köszönöm. Először is elnézést nem angolul fog beszélni. Anyanyelvemmel könnyebben fog menni. Uh, cercherò di uh, presentare la problematica delle madri... Ha megengedik, akkor a gyermeküket egyedül nevelő anyák problematikáját röviden felvezetném akár csak az elnök asszony, jó magam is személyes tapasztalattal rendelkezem, én is egyedül nevelem, neveltem eh, gyermekemet. Eh, jól tudom, hogy milyen az, amikor valaki a vállás után szegénységben kell, hogy felnevelje egyedül a gyerekét. Tudós emberként inkább az elméleti aspektusaival kezdeném fidarsi eh, troppo ciecamente dei dati. Eh. Arra szeretnék koncentrálni, hogy nem szabad vakon elfogadni a statisztikákat. Nem lehet ezekre vakon támaszkodni, mert néha, amit a statisztikai adatok leírnak, azok nem egészen úgy eh, vannak. A minőségi helyszínen végzett felmérések helyét nem vehetik át a száraz statisztikai adatok. Természetesen szociológusként eh, én elfogult vagyok, hiszen lassan két évtizede kvalitatív szociológiai eszközökkel próbálom kutatni ezt a fontos témát. A száraz általános adatoknál sokkal többet mondanak ezek a tanulmányok, hiszen a száraz adatokat csak megfelelő kontextusban tudjuk értelmezni. A gyermeket egyedül nevelő anya helyzete másképp és másképp miért az egyes országokban, ennek kulturális, társadalmi okai vannak. Igaz az, hogy, a, a, hogy azt az előttem szólók említették, a gyermeküket egyedül nevelő anyák száma nő, terjed ez a jelenség, azonban ennek országról országra változó okai vannak. Ha megengedik, akkor prezentációmban kitérnék ezekre. És természetesen kitérnék arra is, hogy milyen kapcsolat van a szegénység, a társadalmi kirekesztés, illetve az egyedüli szülő lét között. Nyilván egy szülő családok um, életminősége másképp alakul, mint a két szülős családmodellben, és itt nem csak pénzügyi gazdasági szempontokra gondolok. a foglalkoztatásügyi és szociális ügyi főigazgatóság, az Európai Bizottság akkor jött, és számot viselő főigazgatósága egy felmérés tanulmányt készített, amelyben volt szerencsém részt venni, amely pontosan a szegénység és a egyedüli szülői lét közötti kapcsolatot vizsgálta. Ezen tapasztalataim alapján talán arról is nyugodtan szólhatok, hogy a különböző uniós tagállamok milyen szakpolitikai változásokat vezettek be annak érdekében, hogy megoldják ezt a problémát. Végezetül pedig arról szólnék pár szót, hogy szerintem eh, merre kell a családpolitikának, a szociálpolitikának elmozdulni az ügyben. Először is tehát. Miért olyan nehéz ok-okozati viszonyt felállítani a családi helyzetekre vonatkozóan. Nos, tudnunk kell azt, hogy az Eurostat adatai mutatnak bizonyos fokú konvergenciát, de mégsem adnak teljes képet. A nem adnak teljes képet arról, hogy milyen az gyermeküket egyedül szülők élete. A kétszülős családmodell a domináns a legtöbb kultúrában, a legtöbb országban, ahol két kenyérkereső szülővel találkozzunk. Ennek következtében ehhez képest az egyszülős családmodell eltérő deviáns társadalmi formának tekintett. egy példát hagy hozzak, az ír alkotmányban még a mai napig szerepel egy kitétel, szerint gazdasági jogból a nőknek nem kötelező bizonyos szerepet ellátniuk. A olasz alkotmányban is találhatunk hasonló kitételeket. Ezek nyilván megerősítik a régi sztereotípiákat. A vállások száma, illetve a házasságon kívül született gyermekek száma a statisztikák szerint folyamatosan növekszik. A mérték az kell ennek a növekménynek változik országról országra. 80, 80-as évek és 2000 között európai átlagban megháromszorozódtak ezek, Franciaországban meg négyszereződtek, Svédországban, amelyről általában azt gondoljuk, hogy ezen a téren is fejlettebb, és ahol már korábban lezajlottak ezek a társadalmi változások. Hogy nyilván alacsonyabb ez az arány. a de jure és a de facto egyedülálló szülők között is különbséget kell tenni. Tehát nem csak a házasságra, vagy a bejegyzett életási kapcsolatra kell gondolni, más fajta kapcsolati kapcsolatokat is számba kell venni, amelyek esetén nem számít egyedülállónak egy szülő. Nehéz tehát pontosan körbehatárolni, hogy mikor számít valaki egyedülálló szülőnek, és mikor nem. Arról nem is beszélve, hogy nem minden országban tartják számon ugyanúgy ezeket a kapcsolatokat, tehát hogy valaki egyedül neveli a gyermekét, vagy sem. az sem mindegy, hogy mi számít gyereknek. Tehát van az egy gyermekét egyedül nevelő szülőből, most foglalkoztunk az egyedül nevelő részével, lássuk most a gyerek definícióját, nem mindegy, hogy hány éves korig minősül gyermeknek valaki. Van, ahol 17, 20, 25 vagy 27 éves korig tekintik gyermekét egyedülálló önállóan egyedülnevelő szülőnek azt az anyát vagy apát, aki az ilyen időskorú gyermekével egyedül él. Van azonban, ahol semmiféle korhatár nincs. Az igaz, hogy európai szinten eh, sor került, voltak erőfeszítések arra, hogy valamennyire harmonizáljuk a, ezeket a szabályokat. Nemrég érkeztek be az európai szintű eh, javaslatok. Vannak ezen kívül, tehát az elmondottakon kívül demográfiai különbségek is. Például a Angliában és Velszben például magasabb a tinédzser anyák, tizenéves anyák száma, aránya. Ez nyilván kihatása van arra is, hogy az egyedülálló szülők száma hogyan alakul. Ugyanakkor, hogyha nem ennek tulajdonítható az egyedülálló szülők nagy aránya, hanem a vállások magas számának, akkor másfajta problémával, más jellegű problémával kell szembenézni, amely másfajta intézkedéseket, fogantosítását szükségeteti. Arról nem is beszélve, hogy az egyedülálló szülők száma önmagában nem jelent általában problémát, ez csak egy extra eh, eh, eleme a összetevő a problémának. azonban a szociálpolitikától függően ez összefüggésbe kerülhet, hozzájárulhat a szegénység kialakulásához. És például vannak olyan országok, ahol nagyon magas az aránya az egyedülálló szülőknek, Svédország vagy Norvégia esetében, például a hagyományos családmodellhez képest magas az egyedülálló szülők aránya, mégis a szegénységi ráta alacsony eh, az ő körükben, azért, mert a jóléti állam eh, igen jól segít az ő gondjaikon, a szociális védőháló sűrű szövésű, ha úgy tetszik. A hagyományos családok és az egyedülálló szülők, vagy egy, eh, egy szülős családmodell összehasonlításából következik a szegénység és a társadalmi kirekesztés problémája is, hiszen az egyedülálló szülők általában szegényebbek, az egyféle jutó jövedelem alacsonyabb, mint a hagyományos családokban. Ez az Eurostat adatokból is kiderül. Persze azokkal a, a, a fenntartásokkal kezelendő, amit már az elején említettem. 11%-kal alacsonyabbak az életminőségi mutatók az egy szülős családokban. azon családokhoz képest, ahol a két szülő van, de csak az egyik dolgozik, és 26%-kal alacsonyabb azon családokhoz képest, ahol két szülő van, és mindketten dolgoznak de hát itt is óriási eltéréseket tapasztalunk a különböző európai országok között. Tudjuk például, hogy Franciaországban minden harmadik gyerek, aki egyedülálló szülő szülőnevel, a szegénységi küszöb alatt, vagy a, annak közelében nő fel. Az Egyesült Királyságban minden második eh, egyedülálló szülő hogy egy szülős családban felnövő gyereket fenyeget a szegénység. Tehát a gyermekszegénység szempontjából vizsgálva még elterjedtebb, még nagyobb jelentőségű. Ez a probléma. Tehát, hogyha a gyermek szempontjából vizsgáljuk, még ne égetőbb a probléma, mint hogyha a felnőtt, a szülő szempontjából vizsgáljuk ezt. 13 európai országotra terjed ki az a felmérés, amelyre itt utalok. Általában pár évvel azelőtt azt gondoltuk, hogy a gyermekét egyedül nevelő férfi, az apa, nincs kitéve a szegénység fenyegetettségének. Általában ez az egyedülálló anyákat fenyegeti. Természetesen kevesebb az egyedülálló apa, mint az egyedülálló anya, így nehéz alaposan összehasonlítani a helyzetet, de az északi skandináv országokban, ahol nagyobb számban találhatóak meg, így reprezentatívabbak a felmérések, azt látjuk, hogy a gyermeküket egyedül nevelő apákat is jelentős arányban fenyegeti a szegénység veszélye. Általában a társadalmi kirekesztés, a szegénység, a munkerőpiacról való kirekesztettség és is egyaránt fenyegeti az egyedülálló szülőket. Főként igaz ez, eh, és a továbbképzésre eh, is kicsi az esélyük, főként eh, igaz ez a gyermeküket egyedülnevelő és 14 éves korukban megszülő anyákra. Mit tudtam leszűrni abból a sok év kutatói munkából, amelyet eh, alapos mélységi interjúk, felmérések, eh, helyszíni vizsgálatok során szereztem. Nos, rengeteg minden tudtam meg ebből rengeteg értékes információt tudtunk beszerezni arról az ördögi körről, amelybe gyakran belekerülnek az egyedülálló szülők, illetve a gazdasági társadalmi helyzetéről, mindazoknak, akikkel beszélni tudtam. A közbeszédben, a legtöbb országban az egyedülálló szülők problémája ismert, azonban vannak olyanok is, ahol nem. A szociális szolgáltatások szintjét vizsgálva láthatjuk, hogy az egyedülálló szülők részvétele is jelentős szórás mutat a ha életrajzi hátterüket is eh, megvizsgáljuk az egybeálló szülőknek, akkor láthatjuk, hogy ez tehát elsősorban a nőket érinti, de kisebb arányban a férfiak közében is megtalálható. A kvalitatív adatok használatának a másik óriási előnye az, hogy azonnal látható belőlük, hogy ezen családoknak pontosan milyen problémákkal kell szembenézniük, és a kérdésekre adott válaszok rámutatnak arra, hogy az informális hálózatok és a szociálpolitika hiányosságai hogyan, hol találhatóak. Ezen családok ugyanis gyakran eh, kiesnek a szociálpolitika szórásából, azért, mert általában nem rendelkeznek rendes munkahelyjel, és például az adókedvezmény eh, eszköze nem ér célba az ő esetükben. Felveti ez azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk megtalálni szociálpolitikai eszközökkel ezeket a családokat, az egyedülálló szülők körül létrejövő informális hálózatok, főként ugye a mediterrán országokban jönnek ezekkel létre, Olaszországban, amelyet legjobban ismerek, ez egyértelműen ez a helyzet, de bizonyos mértékben spanyol és portugál példákkal is e, találkoztam. Azért van, hogy kevesebb családot e, találunk ilyen helyzetben, mert e, a nagy családon belül élnek ehm, a déli országokban, a, nem a szűk családi körben, és ahol minél nagyobb a család, a ként értelmezett ehm, rokoni e, együttélés, ott egy, e, jóval kevésbé találják magukat ilyen kiszolgáltatott helyzetben a gyermeküket egyedül nevelő szülők. Mégis felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk úgy alakítani a szociálpolitikánkat, hogy jobb hatásfokkal érjük el a céljainkat. Például ezek a családok, az egyedülálló szülők szeretnének a hivatalos munkaerőpiacra belépni, és újra és újra ebbe a falba ütközünk, ütköznek, ezt láthatjuk az interjúk során egyértelműen kiderül. Olyan szak politikai intézkedésekre van tehát szükség, amelyen pontosan ezeket az egyszülős családokat eh, célozzák és el is érik. A felmérésben szereplő országok közül hétben vannak, eh, az volt a jellemző, hogy bár a hivatalos munkaerőpiacra eh, nincs kijutásuk, de Olaszországban és Görögországban 25-30% az egyedülálló a 25-30%-a eh, a GDP-nek az informális, a szürke vagy fekete gazdaságból származik, és itt sok, ha a hivatalos munkaerőpiachoz nem is, de a szürke-fekete munkaerőpiachoz eh, van hozzáférésük ezeknek a szülőknek, tehát tudnak munkát eh, vállalni, még hogyha ezt nem is hivatalosan teszik. az egyedülálló szülők esetében különösen kiélezett helyzetben láthatjuk azt, hogy milyen nehéz a család életet és a munka, munkát összehangolni, amelyből olyan tapasztalatokat szűrhetünk le, e, amelyek nagyon hasznosak lehetnek a nem egyedülálló szülők számára is. Az egyszülős családmodell gyakran a szürke gazdaságban dolgozik, nem állandó munkahelyen rendelkezik, és ez olyan társadalmi erőforrásokat, ezzel olyan társadalmi erőforrásokat pocsékolunk el, olyan lehetőségeket nem használunk ki, amiért, amelyekért roppant kár. El kell gondolkodnunk ezért eh, azon, hogy hogyan tudjuk ezt a lehetőséget jobban kihasználni. Európában alaposabb, reprezentatív felmérésekre van szükség, amely minden országra, tagjelölt országokra is kiterjed, és amelyek alapján világosabban, tisztában láthatunk ez ügyben. Az e- ez irányi kutatásoknak Rá kell világítani a bevált e, gyakorlatokra, a bevált szakpolitikai intézkedésekre, biztos vannak ilyenek Európában. Például a gyereknevelésből, a főállású e, gyereknevelésből a munkára való átállás megkönnyítése. Azt hiszem, hogy ezen a téren sokat tanulhatnánk egymástól Európában. és ezzel is érkeztem prezentációm következtetéseihez, a záráshoz. A 13 uniós ország részvételével zajlott tanulmány egyik eredményére szeretnék itt rávilágítani. Bizonyos fokú konvergencia vagy harmonizáció az európai országok szociálpolitikái között megfigyelhető, voltak olyan európai országokkal korábban szembe kellett nézni az egy szülős családmodell által okozott problémákkal, akik előbb járnak ezen, előbbre járnak ezen a téren másoknál, most tőlük kell tanulni, hiszen ők már átalakították a szociálpolitikájukat. A legjobban talán a legszimbolikusabban akkor láthatjuk ezt, hogyha a kronológiai rendben vizsgáljuk a, ez a országokat, a szociális védelem terén, ahol megkülönböztetett figyelmet szenteltek az özvegyeknek, és az egyedülálló szülőknek, illetve ahol az özvegyi ellátás felől az egyedülállói egyedülálló szülők támogatására helyezték át a hangsúlyt. Hiszen tulajdonképpen bizonyos szempontból mindegy is, hogy özvegyként vagy elvált szülőként neveli valaki egyedül a gyermekét, a végeredmény ugyanaz. Ezért tehát a szociálpolitikánk megfelelő átalakításával jobb eredményeket érhetünk el. Jó néhány országban azt tapasztaltuk, hogy az állam az, az állam veszi át a támogató szerepét, akkor, hogyha például nem tud a férfi, eh, az apa eh, gyerekellátást eh, biztosítani. Köszönöm szépen, professzor asszony. Most pedig azonnal megadom a szót a második szakértőnknek, a Laura Alepranti asszonynak, aki a Társadalomkutatási Központ munkatársa, aki a témában járatos kutatóként koordinált több tanulmányt az esélyegyenlőség és a családpolitika, szociálpolitika tárgyában. Ali Pranti asszonyt arra kérem, tartsa a rászabott időt, különben nem lesz időnk kérdéseket feltenni, meg eszmét cserélni a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönet illeti a FEM szakbizottság tagjait és elnökasszonyát, hogy megszervezték ezt a nagyon hasznos meghallgatást. Második előadóként némileg szűrhetem mondomat, mert az előző előadó kolléganőm egy sor dolgot elmondott. Azonban ezeket megismétlem. A 60-as évek óta igen sok változás állt be. A családi modellekben, a gyermekszülés területén, mikéntjében szép, egyre kis megfigyelhető, hogy a családok szétesnek, csökkent a házasodások száma, nőtt a vállások száma. Ezek a, ugyanakkor az átlag család méret is változott, és a családon kívüli szülések is, vagy házasságon kívüli szülések száma is megnövekedett. Tehát az élettársi kapcsolat és az egyedülálló szülő modellje is egyre inkább terjedőben van. És a társadalmi struktúrák is egyre szabadabb választást és egyfajta pluralizmust engednek meg a, a családi modellek területén. Mint Európában, mint, mint ahogy már elmondott a kolléganőm, egyre inkább terjed az a jelenség, hogy élettársi kapcsolatban nevelne gyereket, illetve egyre inkább nő a vállások száma, egyre több a, a, a csonka család. Nagyon sok házas pár pedig nem, még nem házasok, és az első gyerekük születésekor nem házasok még. Nagyon fontos jelenség az is, hogy házasságon kívüli gyermek születések aránya is növekszik. Konkrétan 2009-ben az európai gyermekek 37%-a formális családi köteléken kívül született. Ebből az adatból jól látható, hogy a jelenség mennyire elterjedt. Jelentős a különbségek persze európai szinten, egyes országok között. Ahogy már mondtuk, a skandináv és észak-európai országokban a legmagasabb az arány, csak nem 50% az újszülötteknek formális családi köteléken kívül születik, Közép-Európában 40% körül van az arány, és új jelenség az is, hogy Dél-Európában is egyre inkább terjed ez a gyakorlat, jelentősen növekedett az arány, tudnélik ezekben országokban. Ám ettől, ettől különáll Görögország, ahol továbbra is nagyon aracs, alacsony az arány. Mindössze 7% körül mozog a házasságok kívüli született gyerekek száma. Itt azért, ez azért van így, mert egyrészt meg a társadalom nyomás gyakorol, a jelenségre, másrészt nincs állami támogatás, meg támogatás a családon kívül született gyermekekre, ezért tudható meg Görögországon, ezért van ez az alacsony arány. Van néhány definíciós probléma is, ezek már, ezeket már Tifileti professzor említette. Tehát a meghatározások terén nehéz mérni, hogy voltak itt miben is áll a, az egyedülálló szülő, milyen háztartásokat lehet ilyenként definiálni Általában az, a gyermekek, a függő gyermekek, eltartott gyermekek egy szülőre eső aránya. Tehát, hogyha egy háztartás egy szülőből áll, és legalább egy gyermekből, akkor tekinthető egyenlő szülőnek. Persze a függőség koncepció is nehezen meghatározható. Az Eurostat számításai szerint is a eltartott gyereket a 16 év alatti gyermeknek tekinti, vagy 16 és 24 év között, ha olyan háztartásban él, ahol a, egy szülő van, illetve egy szülő nem, gazdaságilag nem aktív. Tehát a statisztikai meghatározások is némileg bonyolultak. Ugyanakkor ugye az a kategória is fennáll, hogyha egy szülő esetében a gyermek már nagyobb, mint 16 éves, de a, a háztartásban él, dél-európai országokban jellemző ez. És Európai Unióban 2%-a a háztartásoknak egyedülálló szülő által fenntartott. A, leg, a legfrissebb statisztikák szerint 24 százalék Nagy-Britanniában, Belgium követi 18 százalékkal, aztán Észország 17, Dánia, Németország 16 százalék, és mindössze 5 százalék Portugálban és Görögországban az egyszülős család modell elterjedése. Továbbra is a nők, kilenc, a, a nők alkotják az egyszülős családokat, tehát 91% az ilyen családoknak nő által eltartott, a legmagasabb Írországban, ezt követi Németország, Ausztria, és Görögországban is 91%-a az egy szülő által fenntartott családoknak nő által fenntartott. A legtöbb nő 30-39 év között áll, korát illetően látható a diagramon az országok, tagállamok közötti eltérés. Fiatalabb egyedülálló anyák jellemzőek Hollandiában, Nagy-Britanniában, Máltán, a fiatalabbak az egyedülálló családfenntartó nők, az egyedülálló anyák kategóriáit láthatjuk itt, a elvált, különélő, egyedülálló anya, nem házasodott, egyedülálló anyó, özvegy egyedülálló anya. Mindegyik kategória sajátjogos problémákat, és más és más társadalmi választ, valamint szociális védelmet igényel. A legelterjedtebb az elvált egyedülálló anya jelensége, Ám ahogy terjed a házasságon kívül született gyermekek gyakorlata vagy száma, egyre inkább növekszik a nem házasodott egyedülálló anya, anyák aránya. Ugyanak a szociális ellátás és támogatások tekintetben két területen kell segíteni ezeket az anyákat, a családi felelősség és a, a munkából való visszaállás tekintetében. A volt partner hozzájárulása, a szociális hálózat és a közellátások fontos tényezők. Ugyanakkor nagyon nehéz összehasonlítható adatok alapján, hiányában megfelelő képet alkotni az európai szinten mindenről. egyre inkább növekszik ez a jelenség Európában. Ez a családi modell sokszor a szegénységkel és a társadalom peremére szorulással kapcsolódik. Az egyedülálló nő szegénysége nem csak a munkába állás problémája, hanem abból is adódik, hogy az apa nem képes vagy nem akarja a hozzáadását fizetni a vállás vagy a külön vállás után. Ugyanakkor egyedülálló anyák körében magasabb a munkanélküliség, mint a családbeli anyák körében. A szegénységi rátákat vizsgálva a családi állapot meghatározó volt a megfigyelhető az egyedülálló szülő által nevelt gyermekek nagyobb esélyt futnak a szegénységre vonatkozóan, mint a családban fennőtt gyerekek. Az európai átlag 34 százalék az szülős családban felnőtt gyerekek esetében, és 14 százalék a két szülő által fenntartott családok esetében 2008-as Eurostat alap, alapján. Nagy-Britannia, Luxemburg mutat magasabb számarányokat, Máltában is igen magas az arány. Ezzel szemben Közép-Európában, most látható a diagramon, tehát Közép- és Észak-Európában ezek az arányok alacsonyabbak. A családi ellátási hálózatok erőteljesebb volt, amiatt talán. Persze a szegénységi arány közötti különbségek többféle tényezőből adódnak. A munkatípus, a, a, a szülő, vajon, hogy teljes időben vagy, vagy részidőben foglalkozott-e, az anya korától is függ. A munkanélküli vagy part ban dolgozó szülők esetében magasabb a szegénységi arány. A, az EU 25 arányában 65% volt a szegénységi aránya a munkanélküli egyedülálló szülők által nevelt családokban és 30% a részmunkaidősök körében, még a teljes munkaidőben foglalkozhatott egyedülálló szülő esetében csak 15% volt az egészségi ráta. Ugyanakkor a kimutatások rámutatnak, hogy a szociális hálózatok komoly tompító hatást mutathatnak ezen veszélyen szemben. És általában a, a, a szociális transferrendszerek nagyvonalúsága puhíthatja ezt a jelenséget a görögországi egy, szülős családokra koncentráljunk most. Ez a Görögországban nincs a közvita középpontjában, mi több a kutatások se igen foglalkoznak vele e témával. Holott van egy láthatatlan, látens tartaléka ennek a jelenségnek, és a társadalmi kizárás, társadalomból kiszorulás veszélyét mutatja, és változnak a családmodellek Görögországban is egy elhanyagolt társadalmi csoportot jelentenek, a szociálpolitika nem igen foglalkozik a e jelenséggel. A családvédelem intézményi háttere egyre nagyon erősen a hagyományos családra támaszkodik Görögországban sokkal inkább, mint máshol, ahol általában az apa a kenyérkereső, az anya otthon dolgozik, vagy hát otthon van ez a görög családmodell, amelyet a, a szociális szolgáltatások is feltételeznek. Így az egyes intézmények nem igen foglalkoznak az egyszülős családokkal Görögországban. Ugyanakkor mindkét szülő felelőssége a család vagy a gyermeknevelés, tehát nem csak a nők ha az apa nem vállalja a pénzügyi szerepét, akkor még nagyobb a szegénységbe csúszás veszélye. Ez megállapítható. Ezért rendkívül fontos, hogy európai rendszert hozzunk létre, és alkalmazzunk az egyedülálló anyák támogatására a konkrét idégeny szerint, hogy a munkahelyi életüket és a családi életüket is fent tudják tartani, és jó minőségi iskola előtti gyermekellátást óvodai ellátást kell biztosítani, az egyik kulcs a megoldásnak. Tehát nagyon fontos, hogy a jóléti állításról a függőség kultúrája nem maradjon fenn. Egy sajátságos elem, hogy a vállás során a gyermeket sokszor a két család osztja meg, úgymond. Ez egy konfliktus helyzetet jelent, ahol mindig egy sajátjogos megoldás van szükség. A szakpolitikai intézkedésekkel, hogy megoldják ezen helyzeteket szociális támogatással. A gazdasági válság természetesen negatív hatással volt a, a, a szociális védelmi hálókra is. Ezek a rendszerek automatikus stabilizátorként kell, hogy működjenek a gazdasági válság állampolgárokra vonatkozó hatásait kiegyensúlyozva, különösen a legsérülékenyebb csoportokra vonatkozóan. Egyes országokban ugyanakkor a támogatás nem elégíti ki az igényeket. Tehát egyre több állampolgár és társadalmi csoport kerül hátrányos helyzetbe ennek folytán. Tehát egyedülálló anyák határesetet jelentenek, és a leg, a modern jóléti államot érintő legsúlyosabb kihívások homlokterében állnak. Be kell látnunk, hogy a családban kifejtett munka nem fizetett munka, és itt a családi felelősség vállalása nem csak az egyén, hanem a társadalom feladata is. Köszönöm. Grazie, dottoressa Lipranti. Köszönöm szépen ezt a Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, ezt az előadást, és örülünk annak is, hogy betartotta az önre szabott időt. Most pedig a képviselőknek megadhatjuk a szót. Először is Gurmai Zitával kezdjük, aki árnyék jelentés tevő a szociáldemokrata frakcióban itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó áttekintést kaptunk, és tudjuk, hogy mindig sokkal több statisztikára van szükségünk, van szükségünk, hogy jobban lássuk a teljes képet. Matéra asszony vállalta ezt a jelentést, és hiszek abban, hogy az egyedülálló anyák helyzete nagyon fontos számunkra, hiszen ez jelzi azt, hogy a társadalmunk hogyan áll összességében, tehát amilyen a helyzete az anyáknak, ugyanolyan a társadalom is, és szerintem ezt is figyelembe kell venni majd a jelentés kapcsán. Egyre több egyedülálló szülő van, ahogy azt tudjuk. Ezt nem tudjuk megváltoztatni, hiszen nincsen olyan politika, amely meg tudná ezt igazából változtatni, és ezért abból kell kiindulnunk, hogy minden gyermek egyenlő, függetlenül attól, hogy milyen családban élnek, függetlenül attól, hogy milyen családi formában élnek. Természetesen sokkoló adatokat hallhattunk azt, hogy a gyerekek 7 százaléka házasságon kívül születik. Ez a magas adat. And of course it is the notion... Természetesen mindenképpen felelősséget kell vállalnunk, akkor, amikor a család definícióját megalkotjuk. Miért van szüksége az egyedülálló szülőknek a mi figyelmünkre? Azért, mert ugyanolyan felelősséggel rendelkeznek, mint a szülőpárok, és örülök annak, hogy a kollégánk egyértelművé tette azt, hogy a gazdaság és pénzügyi válság során az ő helyzetük még rosszabb lett. Tehát ezek a családok, ezek az egyedülálló szülők által alkotott családok sokkal érzékenyebbek, mint sérülékenyebbek, mint a többi család, és ezek a család, ezeket a családokat sokkal jobban ér, ér, érinti a szegénység, és tudjuk, hogy a szegénységnek női arca van, és ez mindig így van. Elemeznünk kell az adatokat, össze kell gyűjteni a rendelkezésre álló adatokat a tagállamokból és az Európai Unióból, tehát mindenképpen több statisztikai életre van szükség, és eh, sokkal több tanulmányra van szükség. Természetesen látnunk kell azt is, hogy a nők, hogyha egyedül maradnak a gyermekekkel, akkor kevéssé vannak felkészülve a gazdasági függetlenségre, mint a férfiak, és sokkal több nehézségük van abban, abban a szempontból, hogy pénzügyileg függetlenné váljanak. És itt van a kettős harc, harca annak, hogy erről kell lennie, tehát egyrészt szembe kell nézni a instabil gazdasági helyzettel, a munkanélküliség lehetőségével, és természetesen itt van még a nyugdíjak kérdése, és annak kérdése, hogy ezek a nők nem igazán tudnak megtakarítani a jelenlegi gazdasági pénzügyi nehézségeik miatt olvastam egy mondatot, amely azt mondta, hogy az egyedülálló nők sokkal rosszabb egészségügyi állapotban vannak, mint a családban élő nők. Lehet, hogy ezt is meg kellene néznünk, és meg kellene nézni, mit lehet tenni emiatt. Ezen kívül elemeznünk kell azt, hogy milyen nehézségekkel állnak szembe ezek az anyák, főként akkor, amikor a család és a munka összeegyeztetetőségéről van szó, és amikor a foglalkoztatásról van szó, ak- akkor látnunk kell azt, hogy kevés a szolgáltatás, nincs megfelelő gyerekellátási szolgáltatás, nem csak hogy a munkaidő alatt, hanem utána sem. Hangsúlyoznunk kell a minőségi gyermekellátási rendszerek szükségességét, hiszen erre van szükség ezeknek a családoknak. Másrésztről, hogy segíteni tudjunk ezen anyáknak, jobb, hogy jobban össze tudják egyeztetni a családot és a munkahelyet, minden olyan programot ösztönözni kell, adócsökkentést, és ösztönöznünk kell, amely lehetővé teszi a családbarát munkahelyek megteremtését ezen nők számára. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezt a sérülékeny csoportot speciális szociális politikákkal kell megcéloznunk annak érdekében, hogy ezt szegénységet el lehessen kerülni. Tehát meg kell néznünk az Európában tapasztalható legjobb gyakorlatokat. Utolsó dologként pedig a legfontosabbat szeretném megemlíteni. Láttam néhány adatot, amelyek azt mutatják, hogy eh, néhány országban a gazdasági intézkedések főként az egyedülálló nőket eh, érintik. Úgy gondolom, hogy a kormányokat fel kell szólítani arra, hogy ezen nők érdekeit vegyék figyelembe, akkor, amikor a költségvetési deficitet csökkenteni kívánják. Természetesen szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, és majd később beszélek erre, erről Barbarával, hogy volt egy szeminárium néhány hónappal ezelőtt az egyedülálló nők helyzetét illetően, és itt is néhány elég érdekes adat merült fel. Beszéltünk arról, hogy milyen intézkedésekkel lehet támogatni az erőlálló szülőket. Az erőlálló szülők nagy része nő, és nekik nagyon nehéz munkahelyet találniuk, és függetleníteni magukat a szociális ellátásoktól. meg kell nézni az egyes tagállamokat. Egy holland kollega azt mondta, hogy a holland előálló nők sokkal többet dolgoznak, mint korábban, és sokkal nehezebb nekik egy gyermekellátást, bölcsödét vagy óvodát találni. Természetesen voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy vannak, ahol nincsenek megfelelő megoldások, ellátási lehetőségek, például Szlovákiában vagy Ausztriában. Tehát egy olyan kérdés, amelyel foglalkozunk, és biztos vagyok abban, hogy ez a szakbizottság jó kezekben van, hiszen egy fiatal kolléganőnk készíti a jelentést, hallottam őt is, és tudom, hogy mi azon leszünk, hogy megoldjuk ezt a problémát, mert szerintem egyenlőek vagyunk függetlenül attól, hogy házasságban élünk vagy sem. Elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavait is, és természetesen igyekszünk jó munkát végezni. Gudákis asszony következik az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy szót kaphattam. Nem is vagyok ennyi jelentéstevő, csak a frakcióm nevében szólok hozzá. Nagyon érdekes ez a téma, és közel áll a szívemhez. Erről álló szülők lehetünk különböző formákban, különböző okok miatt. Örülök, hogy rámutattak arra, hogy erőálló szülők vannak, ha bár 91% az erőálló szülőknek nő de a férfiak aránya is növekszik ebben a tekintetben. Szerintem ezt is figyelembe kell venni. Ahogy már elmondták, sok formája lehet az egyedülálló szülőségnek. Például valaki lehet, hogy vállás miatt vált egyedülálló szülővé. A házasság, hogy valaki mondta, sérülékenyé vált, szinte már ódivatúvá vált, és nehéz ezt megtartani. Tehát vannak elváltak, vannak özvegyek, vagy vannak olyanok, akik házasságon kívül szültek, tehát ezek mind befolyásolják a helyzetüket. És lehet, hogy az aratok azért nem annyira jók, mint lehetnének, mert lehet, hogy valaki nem annyira áll közel a szegénységhez. Tehát úgy vélem, hogy másfajta megközelítést kell alkalmaznunk, hiszen különböző helyzetben vannak az emberek. Mit lehet tenni? Ez idáig nagyon sokan azt mondták, hogy pénzügyi támogatásra van szükség. Ez mindig jó. Az Egyesült Királyságban próbáltunk segíteni ilyen módon, van egy támogatás, különböző módon lehet segíteni az embereknek, de nem vagyok abban annyira biztos, hogy, hogy gender budgetingre van úgymond szükség, tehát nemek alapján történő költségvetésre, hiszen van külön ilyen támogatás a fogyatékkal élőknek, a kisebbségeknek is, és igazából nagyon kevés embert érint ez, tehát mindig azt nézném meg, hogy mi a nagyobb helyzet, hogyan lehetne nagyon mértékben pénzügyi támogatást adni, és hogyan lehetne hozzájutatni az embereket az információkhoz. És visszatérnék ahhoz a mondathoz, ami egy kicsit már divatja múlt, de az a magyar inkább kezd visszajönni az Egyesült Királyságban. A miniszterelnök is azt mondta, hogy a nagyobb társadalom, tehát a társadalom sokkal többet tud segíteni ezt megtehetjük úgy, hogy, hogy megosztjuk a gyakorlatokat a gyermekellátás kapcsán, de sokkal inkább önkéntes alapon. Görögország példáját jelenti annak, hogy hogyan zárják ki az egyedülálló szülőket. Hogyha valaki például özvegy, akkor ezt nem zárják ki, de hogyha például valaki házasságon kívül szül, akkor az eléggé kizárt helyzetbe kerül. Angliában egy kicsit azért eh, szélesebb körben, vagy tágabban gondolkodunk, ilyen szempontból szerencsések vagyunk. Vannak olyan problémák, amelyeket meg kell néznünk. A legkönnyebbek ezek közül a pénzügyi kérdések, ezek közvetlen kérdések, de vannak indirekt kérdések is, mint például az, hogy mi egy nőnek a helyzet a társadalomban. A gyerekről nem is beszéltünk még, mi történik ezekkel a gyerekekkel, hiszen ők instabil helyzetből, háttérből származnak, mivel, és a gyerekeket ez mindenképpen érinti, befolyásolja. Én azt mondanám, hogy a tagállamok használják ezt a szélesebb körül társadalmi megközelítést, és a társadalomnak el kell fogadniuk a, ezeket a szülőket, és ahol lehet segíteni kell. Köszönöm Köszönöm, most pedig az Euró, köszönjük Jannak Kudakis asszonynak, az Európai Bizottság eh, képviseletében a foglalkoztatásügyi eh, főgazgatóság nevében nem még van egy kollega, bocsánat, önről teljesen elfelejtkeztem, mondta Matera asszony. Van még egy pár képviselő, aki szeretne hozzászólni, hogyha nem haragszik. Tehát először a bizottság képviselőnek, és aztán a többi kollégának. So thank you uh, for inviting the Commission to participate in this uh, debate. I have been personally uh, been involved. Uh, Köszönöm a lehetőséget. 16 éve foglalkozom ezzel a területtel. Először a Gender Equality osztályán, 7 éve pedig a társadalmi befogadásért felelős osztályon. Trifileti asszonynal együtt készítettük ezt a bizonyos tanulmányt, amelyre utalt. Visszatérnénk pár felvetett kérdésre. Először is felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy hogyan, milyen úton lehet eljutni az egyedülállói szülői státuszhoz. Mert az egyszülős család modellhez több út vezet, és ez meghatározza azt, hogy az eladott egyedülálló szülőt hogyan tekintik a társadalomban. Másik kérdés, amely felmerült, és a kutatás is, a Trifileti asszony által vezetett kutatás is rámutatott arra a tényre, hogy az egyedülálló anyák munkaellállási aránya nagyban függ attól, hogy mennyi támogatást kapnak a jóléti államtól. A déli államokban nagyobb a foglalkoztatási arány, mint az északiakban, azért, mert a déli államokban e, készpénzbeli vagy más hasonló támogatásban nem részesülnek a gyermekeket egyedül nevelő szülők, nem úgy, mint az északi jóléti társadalmi modellekben harmadik megjegyzésem az, hogy a munka és a családi élet összeegyeztethetősége azon az alapelven alapul, hogy kettő kenyérkereső és kettő szülő van a családban. Éppen ezért még sok dolgunk van, sokat teendő annak érdekében, hogy figyelembe vegyük, hogy egyre több az olyan munkavállaló, aki bizony egyedülálló szülőként neveli gyermekét. Felmerült még az a kérdés is, hogy az egyszülős család modell egy átmenetű állapot, és e tekintetben a jóléti államnak nagyobb mértékben kell segítenie, mint egy átlagos helyzetben, annak érdekében, hogy valahogy megoldják ezt a problémát az egyedülálló szülők. Mire gondolok itt? Például olyan kezdeményezésekre, amely Franciaországban Revenue de Solidarité aktív, ami a munka nélküli segélyből élők, hogyha munkát találnak, az új munkahelyükkel új költségek is felmerülnek. Ehm, például az utazás, ehm, siköltségek, ezért az elején ehm, még hiába találtak egy állást, az elején még további támogatásban részesülnek. Valami hasonlótól kell képzelni ez egyedülálló szülők esetében is. Végezetül hadd utaljak azokra a gyakorlatokra, mely jó néhány európai országban megtalálható, ez a gyermeknevelési támogatás. Egyre több olyan csoport van, amely segíti a szülőket. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet mindenképpen terjeszteni érdemes. Áttérve a szakpolitikai kérdésekre, december tavaly december óta létezik a Társadalmi Kirekesztés és Szegénység elleni Európai Platform. Ezen belül két olyan prioritás létezik, amelyek segíthetik az egyedülálló anyákat. Először is a gyermekszegénység terén. A legfőbb módja annak, hogy felépjünk a gyerek gyermekszegénysége ellen az a szülők támogatása. E tekintetben az egyedülálló szülőket a emet mértékben lenne érdemes támogatni, különös tekintettel arra, hogy azt már előttem említették egyes országokban, e, megbélyegzik az egyedülálló szülőket, ami kihatással lehet a gyerekekre is. Miközben, hogyha minden gyerek ugyanolyan támogatásban részesül, függetlenül attól, hogy a szülőknek mi a státusza, most az mindenkinek az előnyét szolgálja. Második olyan terület, ahol felléphetünk, az a nem esélyegyenlőségi stratégia, 2011 és 15 közötti nemi esélyegyenlőségi stratégia, és a nemek közötti jövedelembeli különbség, gender income gap prioritása alatt tudunk esetleg felépni annak érdekében, hogy az egyedülálló szülők, a gyermeküket egyedül nevelő anyák alacsonyabb jövedelmét valahogy kompenzáljuk, hiszen ennek megvan az oka, különböző akadályokkal eh, kell megküzdenünk, amelyekre most nem térek ki, mert már előttem jó néhányan elmondták. Ha megengedik, akkor majd később visszatérek a további kérdésekre, olyan konkrét javaslatokkal, amelyek az év során tartott fórumok, szemináriumok eh, keretében felmerülnek. Köszönöm szépen a bizottság részéről a hozzászólást. Biztosan lesznek később is kérdések. Most pedig megadnám a szót azoknak, akik további kérdéseket szeretnek feltenni. Először a Thompson asszony, a szociális, szocialista frakció nevében. Köszönöm. Elnök asszony, először is köszönet illeti a két előadónkat, a érdekes prezentációkért. Én is a hozzátartozom az egyedülálló anyák szakértő csoportjához a magam részéről a gyakorlat folytán, mint egyedülálló anya. Nagyon fontos a tartalmat mondott, hogy több kutatásra van szükség, és be kell látnunk, mennyire összetett, mennyire bonyolult az egyes tagállamok vonatkozó modelljei, és a élettapasztalatom szerint, ha megvizsgáljuk, hogy hány gyerek él egyedülálló családokban, és a délen aktívabbak az egyedülálló anyák a munkaerőpiacon, mert általában egy gyermeket nevelnek egyedül, míg az északi országokban két-három gyereket. Egy egyedülálló anya egy gyermekkel több lehetőséget talál, akár nagyszerű szakmai karrierbefutására, mint mondjuk egy férjel élő, három gyereket nevelő családanya. Mert hogy a háziasszonyi teendők ellátása is nagyon sok időt felemész. Úgyhogy nagyon összetett ez a kép, nem lehet egyszerű következtetéseket levonni. A képzés, oktatási háttér és egy sor más tényező meghatározza az, hogy kinek milyen helyzete a társadalomban, legyen akár egyedülülő családját nevelő anya. Egy gyakorlati tapasztalat hazámból, Dániából és európai összevetésben az apák ö, által fizetett be, a gyerektartás nem a két szülő közötti ügy, hanem az apa és az állam, valamint az anya és az állam közötti ügy. Tehát itt látnunk kell, hogy az, az állam szedi be, a hatóság szedi be ezt a hozzájárulást az apától, és az állam fizet az anyának. Ha az apa nem tud fizetni, az az ő és az állam között álló ügy, és nem az apa és az anya állat között álló. Úgyhogy az állam kell, hogy levonja a jövedelméből például. Látnunk kell, hogy és sok esetben az anyák nem kapják meg ezt a támogatást, és ezért kényszerülnek szegénységben élni. Fontos volna európai jogszabályt hozni ebben az ügyben, hogy a tagállamok gyakorlata kiigazodjék. Aztán nem említették a nemi oktatás, szexuális oktatás ügyét. Nagy-Britannia, Málta és Írország adatait láttuk, Máltában és Írországban nincs abortusz, nem, nem elérhető. Nagy-Britanniában van. Akkor vajon miért áll így a helyzet? Hazámban egyre inkább az a tendencia érvényesül, hogy egyre több a tinédzserek körében a gyermekszülés, ugyanakkor az elmúlt 15-10-15 évben az is látható volt, hogy a, a szexuális oktatás nem volt prioritás. Tehát nincsenek, nincs oktatás, nincsen képzés, Tehát itt egy látható egy, egy negatív pálya, hogy a fiatal anya ki, kiesik az iskolajoktásból, nem talál munkahelyet. Ebben is kell kutatás a tinédzser körben, a fiatal anyák, egyedülálló anyák ügyében, annál is inkább, mert a gyermekek esélyeit is nagyon rontja egy-egy ilyen negatív helyzet. Tehát 16 éves fiatal nő nem igen tud ellátni gyerekeket, is meg állni mondjuk iskolában vagy a munkerőpiacon egyedül lévén. Ennyit szerettem volna gyakorlati meggondolásokból elmondani. Köszönöm szépen, Thompson asszony. Kosta asszony a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a két jelentéstevőnek. Nagyon fontos téma ez, és mindenképpen hozzá kell ehhez szólnunk. Úgy vélem, hogy megmutatkozik egyértelműen, az, hogy egyre inkább nagyobb arányban fordul elő ez a jelenség. Ajánlásokat kell megfogalmaznunk az Európai Unió számára. A kollégák már elmutatták ezt, hogy nagyobb statisztikai konvergenciára van szükség, több kutatásra, tanulmányra, hosszabb idejű tanulmányra van szükség, hiszen a jóléti politikák eredményeit kell elemeznünk, meg kell néznünk a paramétereket. Azt mondtuk, hogy Különböző a helyzet a függő, a, a eltartott gyermekek tekintetében. Lehet, vannak olyan országok, ahol 16 éves gyermeket tartanak eltartottnak, van, ahol 26 éves gyermeket is még eltartott gyermeknek tekintenek. Tehát vannak formális, informális ellátóhálózatok is, ezekkel kapcsolatban is sokat kell tennünk. Tehát mindenképpen ezeket tanulmányozni kell. Az esélyegyenlőséggel foglalkozó intézetet, intézményt is be lehetne ebbe vonni. Második pontként szeretném elmondani, hogy a politikákkal kapcsolatban az adatok valóban néha problematikusak. Úgy tűnik néha az adatok alapján, hogy két Európa van, nagyon nagy különbségek vannak, és az egyedülálló anyák esetében ezek a különbségek még jobban láthatóak. Európa északi részén a nem házas anyák, akik kis gyermekekkel rendelkeznek, azok gyakran még egyetemi hallgatók, és ahogy Thomson asszony is elmondta ezt, és nagyon fontos megoldani a korai anyaság kérdését is. Természetesen nem a, az abortuszra gondolunk itt. Megvan úgy gondolom, hogy itt mindenképpen sokkal több tanácsadásra van szükség. Nem csak azt kell mondani, hogy különböző rendszerek vannak. Egy további kérdés, az az, hogy egyre nagyobb a különbség. Északon azt láthatjuk, hogy sokkal több fiatal anya van, aki házasságon kívül szült, délen viszont sokkal nagyobb a vállások aránya. Úgy gondolom, hogy egyenlőségre van szükség a házasságon kívül született és a házasságban született gyermekek között. A szülőknek, a szülőket és a gyermekeket tehát egyenlően kell kezelni. Egy sokkal általánosabb megközelítésre van szükség, de úgy vélem, hogy arra is szükség van, hogy egyfajta politikai mixet hozzunk létre, és a különböző egyről szülő típusokat ennek során figyelembe kell menni. Ahogy mondtam, egy elemzés szeretnék elmondani, és szeretném megemlíteni azt, amit Thomson asszony is megemlített. Az állam vállás után hozzájutást biztosít a gyermektartáshoz akkor is, hogyha az apa nem tudja ezt fizetni. Ez egy nagyon fontos pont, és ez egy egységes javaslat lehetne. De a kutatók szerint sokkal inkább meg kellene vizsgálni azt, hogy mely politikai mixre van szükség. Különböző intézkedések vannak, minden országnak megvannak az intézkedései története, illetve hagyományai alapján. Ott, ahol léteznek még a családi hálózatok, hálók, ott sokkal kisebb a az ellátórendszer, viszont északon például sokkal inkább a politikát veszik alapul. A bizottság is mondta, vannak erőforrások, például az informális hálóknál, a családoknál, és ezeket is valahogy be kell illeszteni a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy sokkal rugalmasabban kell megszervezni a munkát, hozzájutást kell biztosítani a különleges, nem szokványos szabadságformákhoz, de el kell ismerni az önsegítő csoportokat is, amelyek jelenleg átmeneti, illetve ezek egy ilyen átmeneti helyzetet jelentenek, nem örökké tartanak ezek a helyzetek. Tehát meg kell vizsgálni, hogy Európa számára mely intézkedések lehetnének a legjobbak, és úgy gondolom, hogy ezzel tudna az EP részéről a jelentés készítő megfelelő jelzést adni. Elnök, röviden akkor visszaadjuk a szót a szakértőknek, és összegezni tudják a vitást részét azután, hogy meghallgattuk a képviselőket. 5 percben. Allora, ehm, naturalmente in 5 minuti è molto difficile, però mi sembra che... 5 percben. Nagyon nehéz lesz összefoglalni igyekszem majd. Nagyon érdekes és fontos gondolatokat hallottunk. Én visszatérnék néhány általam mondott elemhez is. Először is úgy tűnik, hogy egy régi javaslat, mintha visszakerülne a, a közvitába, az a felvetés nevezetesen, hogy Európa másképp kellene, hogy szakpolitikáit kidolgozza, egyfajta hangsúlyáttételre volna szükség, figyelembe véve olyan helyzeteket, hogyha a szülők túl fiatalok, illetve az apa is olyan fiatal, hogy még nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Tehát nem feltétlenül az a probléma, esetben, hogy nem akar fizetni a, a, az apa, a fiatal apa gyerektartást, hanem nem képes erre. Elég gyakor az ilyen helyzet, és ez egy újfajta új társadalmi kockázatot jelent. Egyike azon a eredménye azoknak a családmodell és társadalmi változásoknak, amelyek egyre inkább lezajlanak. Nem szabad, hogy megbélyegezzék ezeket. Aztán visszatérnék arra is, amit az egyik előadó vagy mondott, hogy az állam kellene, hogy garantálja a családtámogatás, illetve vagy a gyerektartás kifizetését. És ezáltal kiküszöbölhető volna a egyedülálló anyák körében tapasztalható szegénység. Nem tudom, hogy, hogy mindenhol működne ez a, ez a modell, ami Nagy-Britanniában, hogy az, az állam belép és magára vállalja az apa fizetésképtelensége esetén ezt a támogatást. Aztán még egy gondolat, amelyet tudtam elég milyen feltárni és megismertetni, azok az államok, amelyek korán felismerték a probléma lényegét, azok erőteljesebb családpolitikát hoztak létre, meg az is érzeket, hogy vannak olyan államok, tagállamok, ahol a hagyományos családmodell érvényesül inkább, és azt tekintik normálisnak, úgymond, és ott nem nagyon alakultak ki olyan családpolitikai intézkedések, amelyek az egyedülálló családfenntartókat támogatnák. Tehát vannak koherens és átfogó kiterjedt családpolitika a bíró tagállamok, míg a dél-európai országokban talán több garanciára volna szükség, jóléti garanciára, például bér bevezetésére sajátságosan egy családokra vonatkozóan. Annál is inkább, mert nagyon kevés a támogatások, családtámogatások mértéke. Az állam viszonylag kis szerepet vállal e tekintetben, nem reagál azokra a társadalmi változásokra, amelyek holott itt is lezajlottak, és nem vállal szerepet a, gyermekek felnevelésének költségeiben. Tehát ugyanakkor más tagállamokban pedig a szociális jóléti rendszer afelé mozdul el, hogy minden több gyermeket vállaljanak a, a szülők, különösen Észak-Európában. Dél-Európában is rá kell döbbenjenek az államok, hogy a gyerek születési kedv csökken, egyre kevesebb gyermek születik, úgyhogy intézkedésekre van szükség. Rá kell mutatnunk ezekre az ajánlásainkban, és a közvita figyelmét is, a közvélemény figyelmét is rá kell terelnünk ezekre a kérdésekre. Azért zéró költségpolitikák bevezetése is figyelembe kell vegye az egyedülálló szülők sajátságos helyzetét. Lehetős, lehetővé kell tenni az egyedülálló szülők számára a, az óvodai és bölcsödei ellátást. Európa szerte érvényesülnie kell ennek, hogy egyfajta preferenciális elbánást kapjanak az egyedülálló szülők. Sok országban csak akkor kapják ezt meg, hogyha úgymond regisztrálják magukat, mint egyedülálló szülő, ez esetben jogosultak. Ugyanakkor ezzel kiteszik magukat a társadalmi megbélyegzés kockázatának, ehhez, hogy ez, ez ne, ne így legyen, ehhez az, az emberek viselkedése, gondolkodásmódja is meg kell változzon. Köszönjük eh, szépen Trifiletti professzor asszonynak a hozzászólását, most pedig Ali Branti asszonynak a következtetését fogjuk meghallgatni. Neki görögül fogja elmondani. A problémák, amiket láthattunk, az ezek nagyon fontosak, és ezek nagyon fontosak a szülők és gyermekek számára is. Hiszen a szülők helyzete miatt a gyerekek is problémás helyzetbe kerülhetnek. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi történik akkor, hogyha nem csak az egyszülős, egy anyás családokat nézzük meg. Svédországban az egyszülős családok nagyon gyakran előfordulnak, és ezeket a, ezeket a családokat kell megvizsgálnunk. Ha megnézzük ezeket a problémákat a különböző tagállamokban, akkor egyfajta olyan szintet kell találnunk, ahol meg lehet oldani ezt a problémát, azonban egy diversifikált módon. Ami a déli országokat illeti, itt elég erősek a családi kötelékek még, és így vannak bizonyos hálózatok, szociális szempontból, azonban ez is kezd eltűnni, ezért meg kell néznünk azt, hogy milyen fajta önkéntes szervezetek vannak például. A nyílt társadalom, nyílt társadalmi rendszerek, ezek helyettesíthetik az állam által kínált ellátási rendszereket. A polgárok gyakran nagyon jól lépnek fel, és az ő segítségük nagyon értékes lehet. Így minden aspektusát meg kell néznünk az egyszülős családoknak. Csak így lehet eh, megadani a gyerekek, illetve a nők problémáit, és jobban lehet a problémáikat is azonosítani. Nagy különbség van akkor között, hogy egy nő megözvegyült, elvált, vagy csak házasságon kívül szült. Lehet, hogy valaki egy adott időpontig erőlálló anya, de aztán lehet, hogy hozzámegy a partneréhez, és megváltozik a helyzete, beszélni kell a kiskorú anyák helyzetéről is. A szülők felelőssége a kiskorú anyák esetében rendkívül fontos. a házasságon kívül élő anyák helyzetére fel kell hívni a figyelmet, és meg kell nézni minden szempontból ezt a kérdést, és egyfajta globális megoldást kell találni. Az állam részéről, a szociális csoportosulások részéről, Nem lehet egy részről elindulni, nem lehet ezt a helyzetet csak egy szemszögből megnézni, illetve rendezni. Nagyon kevés támogatás áll rendelkezésre, és a nők vagy lányok előfordul az is, hogy hogy, hogy apa nélkül nőnek fel, vagy akár börtönbe is kerül, vagy börtönben élő nőkről is szó lehet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a második panel következik, és az egyik probléma, amivel foglalkozunk ma az az egyedülálló anyák helyzete, és most megkérem a második panel szakértőit, hogy feladjanak fel ide a pódiumra. Itt van közöttünk az örülálló anyák és apák szövetségének ennek a Libis asszony, és az Európai Uniónak most sokkal konkrétabban kell fellépnie, sokkal konkrétabb szerepet kell vállalnia, és diversifikálni kell a különböző megközelítések között. Most pedig azt szeretnénk, hogyha egyfajta közös megközelítést is találnánk, annak érdekében, hogy az Európai Unió lehető leggyorsabban és legkonkrétabban tudjon fellépni. Meg is adom azt, az első felszólalónknak, aki az MME elnöke, a Make Mothers Matter szervezet elnöke, ez egy civil szervezet, és ők arra, azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne még jobban szerepet adni a nőknek. Örülök, hogy itt van körünkben a főzitkáruk is, Caroline Bombaszai de vettor, is, de az elnöküknek adom meg a szót, Je vais parler en français. Megengedik, akkor franciául folytatom, és először is hagyd mondjak, hagy mondjak köszönetet, hogy lehetőséget eh, kapok, hogy önök előtt kifejtsem a véleményemet azon anyák nevében, akiknek segítségre van szükségük. Megpróbálom rövidre fogni, és megpróbálok világosan fogalmazni. Az Előttem szólók már jó néhány ajánlást tettek. Ahogy Matera elnök mondta, az MMM, Le Mouvement Mondial des Mers, eh, azaz eh, egy, az a nemzetközi, az ENSZ által is elismert civil szervezet, amely eh, teljesen laikus, nem vallási szervezet, és amely valóban nemzetközi szervezet az anyák hangját próbáljuk hallatni. Azért vagyunk, hogy meghallják önök is, politika csinálók, politika formálók az anyák hangját. Ma elsősorban az egyedülálló anyákra kerül hangsúly. A World Mothers Organization, a 1947-ben jött létre, és azóta próbáljuk a politikai döntéshozók számára egyértelművé tenni, hogy milyen szempontokat kell érvényesíteni a szakpolitikákban az anyák érdekében. Az Európai Bizottság kutatási főigazgatósága egy családi platformot hozott létre, amely 2011 márciusában fogja kiadni a végső formájában azt a jelentést, amely ráhívja, rávilágít arra, hogy milyen kutatások alapján tudunk egy új európai családpolitikát kialakítani. Önök kép, önökre, képviselőkre is ö, számítunk az önök aktív részvételére. Mi is természetesen az MMM nevében megosztjuk önökkel azt a kevéske tudást, amivel rendelkezünk. A családi platform keretében arra kaptunk felkérést, hogy az európai anyák helyzetéről készítsünk egy jelentést. Ezen jelentés elkészítéséhez, és hogy ne csak beszéljünk az anyákról, hanem valóban az ő véleményüket képviseljük. Ehhez egy online felmérést szerveztünk, több mint 11 ezer európai anya adott, töltötte ezt ki, Tavaly februártól augusztusig 16 uniós országban 10 nyelven lehetett kitölteni ezt a kérdőívet. Nagyon örülök annak, hogy az egyedülálló anyák nevében megoszthatom önökkel a felmérés eredményeit. A 11 ezer válaszadó anyából 1500 volt egyedülálló minden negyedik soha nem volt férnél, és soha nem élt élettársi kapcsolatban is, minden tizedik pedig özvegy volt. Nem kaptunk 18 év alatti anyáktól választ, tehát a kiskorú anyák helyzetével, a fiatalkorú anyák helyzetével most nem foglalkozunk. A válaszadók mind arra mutattak rá, hogy Miután szülővé váltak, anyává váltak, az életük alapvetően változott meg, óriási felelősséget vettek a nyakukba, és nem mindannyian álltak készen erre az óriási új felelősségre. Ugyanakkor csodálatos dologként élték meg az anyaságot, amelyet természetesen újra vállalnának. Feltettünk nekik azt a kérdést, hogy ha, ami talán önöket is érdekelheti, ha üzenhetnének a világpolitikusainak arról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javítani az önök életét, mint egyedül álló anyák életét, mit üzennének. Elképesztő szórást mutattak a válaszok, de azért megpróbáló, megpróbáltunk ezekből kiszűrni főüzenetet először, is, megpróbál, fontosnak tartják a válaszadók a család és a, a család élet és a munka összeegyeztethetőségét. Másodszorban azt szeretnék, hogyha elismernék az ő szerepüket, az anyák szerepét a társadalomban, harmadsorban pedig több időt szeretnének tölteni a gyermekek nevelésével. Lássuk először a családi élet és a munka összeegyeztethetőségét. Itt arról beszéltek az anyák, hogy a munkaidő és az iskolai nap ritmusa mennyire eltért, és hogy mennyire fontos a bölcsöde, az óvoda, főként a munkahelyi bölcsöde és óvoda, illetve a rugalmas munkaidő, hiszen csak így tudnak megfelelően ellátni a gyermekeiket. A családi élet és a munka összeegyeztetése az anyák véleménye szerint nem csak azt jelenti, hogy könnyen el tudjanak menni dolgozni, nem, mert sokkal többről van szó, a társadalomnak el kell ismernie és fel kell ismernie, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a társadalom szövetében az anyák. Fontos, hogy az anyaságukat politikai szinten és társadalmi szinten is elismerjék, és hogy akik az anyaság mellett munkavállalók is, azokat segítség támogassák, illetve fontos, hogy amennyire lehet segítség őket a gyermeknevelésben. Elsősorban időt, időt szeretnének kapni, még több időt, hogy főként a kis gyermekek nevelésére több időt szánhassanak. A válaszadók 80%-a szeretett volna a gyerek három éves koráig otthon maradni. Majd ezt követően szeretnének eh, rugalmas munkaidőben, vagy részmunkaidőben dolgozni, annak érdekében, hogy a munkaidőt az iskolai eh, az órarendel, illetve általában az iskolaszünetekkel jobban összeegyeztethessék. Általában azonban erre nincsen lehetőségük, nem dönt, ilyen döntéseket eh, nem eh, hozhatnak, és eh, ezért első lépésként legalábbis az erkölcsi, politikai, társadalmi elismerés az anyaságnak roppant fontos. Szeretnének az anyák a többsége, szeretne aktív maradni a munkaerőpiacon, ugyanakkor szeretné, hogyha több időt tölthetne a családjával. Figyelembe kell e, venni e, azt, hogy itt az életciklus során e, változnak a prioritások. Szóltak az anyák válaszaikban a vállásról, a gyereknevelés megosztásáról, az apák szerepének a fontosságáról a gyereknevelésben, illetve a, a lakhatási kérdésekről, a családtámogatásról, illetve a szülői szerepre való felkészítés fontosságáról. Az egyedülálló szülők élete sokkal nehezebb, mint a e, kétszülős család modellben élőké, és úgy érzik, hogy a társadalomnak ezt el kell ismernie, és Fontos, hogy időt szánhassanak arra, hogy valóban az anyai szerepet betöltsék. Általában az időhiány a stressz első számú oka, ami természetesen kihatása van a gyermekek eh, fejlődésére is. Az Európai Bizottság szegénység témában kiadott jelentése eh, egyértelműen rámutatott, hogy az egyedülálló szülők által nevelt gyermekek sokkal nagyobb mértékben vannak kitéve a szegénység veszélyének, mint a teljes családmodellben nevelődők. Ezen nehézségek az Európai Unió minden régióját, a társadalom minden ö, részét, minden ö, rétegét, sőt még a jövedelmi viszonyok szempontjából is mindenkit érint, hiszen egész egyszerűen egyedül kell ellátniuk kettős feladatot. Nincs kell megosztani a gyereknevelés nehézségét. Az egyszülős családmodell terjedőben van Európában, ha 1968 és 2005 között az egyedülálló szülők által nevelt eh, gyermekek aránya 6-ról 16%-ra eh, nőtt, ami 150%-os növekmény. Ezen gyermekek 90%-a, tehát megűző többsége az édes anyával él sürgős valamit tenni ez ügyben, nem csak, a gyerm- nem csak az anyák, hanem a gyermekek és a társadalom jövője szempontjából is. Köszönjük tehát, hogy önök magukhoz ragadták a kezdeményezést, jelentést készítenek e témában. Az önök jelentései beszélnek ezekről a nehézségekről, melyekkel az egyedülálló anyáknak szembe kell nézniük. Arra kérik az MME Európát, a mi szervezetünket, hogy gyakorlatias javaslatokat tegyenek. Nos, akkor megosztanék önökkel egy párat. Először is elengedhetetlen, hogy a támogatási formák, struktúrák szemet mértékét növeljük, újító jellegű megoldásokat kell találni, ami a pénzügyi kérdéseket illeti. Eh, az áfa, illetve a családtámogatás terén lehet engedményeket tenni. El kell ismerni a nem fizetett, eh, nem a nem megfizetett eh, családban végzett munkát. A következő, meg kell előzni a családok felbomlását, illetve meg kell próbálni a családok a, a sokat úton lévő családok esetében a családi élet helyreállítását, politikai szinten pedig nagyobb mértékben be kell vonni a nőket a politikai döntésekbe. Az egyedülálló szülőket négyszer akkora mértékben veszélyezteti a szegénység, mint a teljes családokat. Fontos az, hogy ne öröklődjön a szegénység generációról generációra, meg kell állítani ezt az ördögi kört, ezért a cáfát úgy kell kiigazítani, úgy kell módosítani, hogy a gyermek nevelésben, főleg a kisgyermek nevelésben használt termékekre vonatkozó áfa kulcs sokkal alacsonyabb legyen. A rövid távú hatása Európában nagyon fontos lehet, és hosszú távú hatása is Európában fontos lehet ezeknek, ezeknek az intézkedéseknek európai szinten is vizsgálják az, ezen áfakulcs csökkentés lehetőségét. Tehát a szolgáltatásokra és termékekre csökkentett áfa alkalmazása, ami a gyermekek, főként kisgyermekek nevelésében releváns termékeket, szolgáltatásokat illeti. Fontos, hogy az Európai Unió végre felnyitotta a szemét és foglalkozik az egyedülálló szülők problémájával. Mi éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy újra gondolják Európa szerte a családtámogatási rendszereket. Gazdasági szempontból újító jellegű megoldásokra van szükség annak érdekében, hogy a az a fajta háztartási és családi munka, amelyért nem jár fizetség, az is valamilyen módon elismerésre kerüljön. hihetetlen mennyiségű munkát végeznek az anyák, amelyek GDP százalékában is kifejezhetőek, mégis sehol so, soha senki nem ismeri ezt el. Mi úgy érezzük, hogy ezt el kell ismerni, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalom szintjén is eh, elismerjük az anyák eh, munkáját, az anyák szerepét. Tehát a nem fizetett családban, háztartásban végzett munkát valahogy el kell ismerni. Ennek komoly gazdasági értéke van ennek a fajta munkának, ezt a nyugdíjakban, illetve a részmunkaidő lehetővé tételében például ne lehetne ismerni. Szeretnénk, hogyha a gyermeknevelésben az apák is nagyobb szerepet vállalnának, a elvált egyedülálló anyákat nagyobb mértékben kell támogatni. Az egyedülálló nőkre a 25 év és 40 éves koruk között a legnagyobb, három legnagyobb nyomás, amikor mind otthon, mind a munkában rengeteg munkát kell végezniük, mind a munkájukon, mint a otthon óriási nyomás alatt vannak. Óriási társadalmi és pénzügyi költsége van annak, hogyha a válláshoz vezet egy kapcsolat, hiszen persze ez nem azt jelenti, hogy mindenáron együtt kell tartani a párokat, de el kell azt ismerni, hogy az időhiány, a stressz kihatással van Eh, nem csak a gazdaságra, hanem gazdasági teljesítményére az embereknek, hanem eh, szociális eh, szempontból is meghatározó. Éppen ezért a család támogatási rendszerekkel tudunk segíteni, főként válságidőkben. A család az, ami felfogja a, a válságot, hiszen a családban van kire számítanunk, van kivel megosztanunk a nehézségeinket. Családon kívül az egyedül élő szülőknek nincs meg ez a lehetőségük. Éppen ezért szeretnénk, hogyha az apák minél nagyobb szerepet vállalnának a gyermeknevelésben. Ezen kívül a tagállamoknak olyan beruházásokat kell eszközölniük, amelyek biztosítják, hogy a kisgyermekes családok megfelelő lakhatási körülményekhez jussanak. Ezen kívül az európai cselekvési tervnek támogatnia kell a munkavállalók mobilitását, és figyelembe kell venni e, azt is, hogy mobilitás bizony a családok e, esetében oda e, vezethet, hogy a szülők hosszabb időt töltenek. Külön fontos, hogy a család, támogat, család támogatások az gyermek születését követő lehetőleg legrövidebben időn belül folyosításra kerüljenek, ne tartson ez hetekig, hónapokig. Úgy véljük, hogy Európának meg kell védenie, támogatnia kell a családokat, hogy minél kevesebb család, eh, eh, minél kevesebb házasság, illetve párkapcsolat eh, érjen véget, főként válságos időkben, ugyanis óriási nyomás nehezedik a párokra. Franciaországban például eh, Párizs külvárosában az MMM francia leányszervezete olyan csoportokat hozott létre, amelyben az anyák egymásnak gyújtanak eh, segítséget, támogatást, lelki eh, támaszt. Hiszen ezen területeken nagyon sok problémával kell, a bálinyőben sok problémával kell szembenézniük, például az erőszak, például a fenyegetettség eh, problémájával. Hiszen tudnunk kell, hogy a társadalom egészének az érdekét, előnyét szolgálja az a munka, amit az anyák végeznek a gyermekneveléssel, eh, mindannyiunk jövőjét alapozzák ők meg, hiszen a jövő generációit nevelik fel. A Mothers of Europe nevében még egyszer szeretném, hogyha ideológiamentes módon családokat és az anyákat támogatnánk, és segítenénk, hogy az anyák a társadalomban eh, teljes eh, jogú szerepet játszhassanak, és hogy az ő fontos munkájukat mindenki teljes mértékben eh, elismerje. Matera asszony, tisztelt képviselők, köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Lidekelke asszonynak. Most pedig szeretném megadni a szót a második szakértőnknek, akik, aki az egyedülálló, egyedül nevel, egyedülálló anyák és apák Föderális Szövetségének az elnöke Németországból érkezett. 1967-ben hoztak létre ezt a szervezetet az egyedülálló anyák támogatására. 9000 tagjuk van nemzeti szinten, és 3 millió egyről álló szülő érdekeit képviselik. Peggy Lieb is kapja meg a szót, és kérem őt, hogy ne beszéljen túlságosan gyorsan, mert különben a tolmácsok nem fogják jól követni. 15 perce van, 17 is lehet tőlem, de kérem, szabadon beszéljen, hogy ne legyen problémája a tolmácsoknak. Fast. No, no, no, no. Yes, I will. <laughs> if it's okay. I prepared in English and I... Uh... Angolul készítettem elő az uh, anyagot. Nem vagyok, uh, en, nem az elnöke vagyok ennek a szervezetnek, az igazgatója vagyok, az egyedülálló anyákapák föderális szervezetéről van szó. Egy olyan civil szervezet, amely 1967 óta működik már, és uh, 2001-ben hoztuk létre a egyedülálló szülők szervezetét. Már van tapasztalatunk az együttműködésben, az NGO-k között Spanyolországból vagy Franciaországból vannak ilyen kapcsolataink, Ausztriából, Svájcból, illetve Svédországból is vannak ilyen kapcsolataink, és megpróbálunk több ilyen hasonló szervezetet is még találni Európában. A megközelítésünk az egyedülálló anyák és apák szervezetének megközelítése az az, hogy az egyedülálló szülőket lehetővé tegyük arra, hogy önálló életet élhessenek. Például próbálunk nekik segítséget nyújtani abban, hogy tudják a rendelkezésre álló büdzséjüket kihasználni. Németországban a német munkaerőpiacon nincs meg a megfelelő politika, nagyon különbözőek a helyzetek, és ezeket a nagyon specifikus helyzeteket kell lenne átvinni egy másik helyzet, és ez nem működik. Amíg a jó gyakorlatokat nem fordítják át jogszabályokká, standardokká, addig nem lehet javulást elérni ezen a területen. Mi az egyedülálló anyák helyzete? Németországban egy kicsit más a helyzet, de összességében összehasonlítható a többi helyzettel. A legtöbb család összeházasodott szülőkből eh, áll, 29%-a tehető az derülálló anyák aránya, és 9% az olyan párok aránya, ahol van gyermek, de nincsenek összeházasodva. A legtöbb egyedülálló anyának egy gyerekkel, egy gyereke van, 25%-uknak van 2, 6,5%-nak van 3 gyermekük, tehát a legtöbb esetben ö, két gyermek van. Hogyha már egyedülálló anyákról beszélünk, akkor azt láthatjuk, az apáknál vannak az idősebb gyermekek, 10-15-18 éves kor között. Ezen a diagramon lehet látni azt, hogy milyen bevétele van a, az anyáknak. Tehát azt láthatjuk, hogy van, ahol 1500-1700 euró körül mozog az átlag bevétele a háztartásnak. Ez, azt, ez a dia azt mutatja, hogy az elmúlt tíz évben hogyan nőtt a szegénység jobb oldalon lehet látni, az egyedülálló szülők háztatását, bal oldalon az összeházasodott szülőknek a szegénységi veszélyeztetettségét. Tehát mi a helyzet most az egyedülálló anyák esetében Németországban? Összességében, akár, akár csak a más részén, nagyon szegények az egyedülálló anyák, és a jövedelmük jóval alatt, alá marad az átlagtól, 14%-uk munkanélküli és szociális ellátásból él, sokkal rosszabb a egészségügyi helyzetük is, illetve a gyermekeik egészségügyi helyzete is. Németországban a férfiak és nők közötti bérkülönbség 23 százalék, a legtöbb előálló anya a szolgáltatási szektorban dolgozik, ahol elég alacsonyak a bérek. Hogyan lehetne javítani a helyzetet a nők számára, az egyedülálló anyák számára? Ehhez az kell, hogy az okokat kelljen elemezni. A legtöbb ok, ami ö, veszélyezteti ezeket a nőket, az a munkanélküliség, a nem, ege, nem elegendő gyermekellátási lehetőség, alacsony bérek. Németország próbálta ezt a helyzetet javítani, például közvetlen fizetéssel, például gyermeknevelési támogatással, vagy különböző programokkal. A Nemzeti Foglalkoztatási Minisztérium számos programot hozott létre arra, hogy bevonja ezeket a csoportokat a munkaerőpiacra. Vannak ilyen programok például migránsok számára, vagy fogyatékelők számára is. Koncentrálnak az egyedülálló szülőkre is, hiszen ez kb. 630 ezer embert érint Németországban, viszont itt még nem sikerült megfelelő jól fizetett munkákat találni, annak ellenére, hogy a munkaerőhivatalok foglalkoztak ezzel a problémával. Van egy három éves program 2009-2012 között, Eh, amelynek az a neve, hogy jó munkát az előálló eh, szülőknek. Eh, ennek keretén belül próbálták támogatni az előálló szülőket. 60 millió eurót költöttek el ezen programon belül 79 projektre, és a cél az az volt, hogy az előálló szülők esélyt lehessen növelni úgy, hogy javítják az egyes munkaközpontok konzultációs szolgáltatását, vagy javítják a gyermekellátási szolgáltatásokat. Szeretnék valamit mondani a direkt kifizetésekről, illetve a munkaerőpiaci projektekről. Először a közvetlen kifizetések. Az OECD rendszeresen kritizálja Németországot, amiatt, hogy állandóan növelik a gyermekellátási támogatást, hiszen ez nem hat ki a szegénység csökkentésére. Az UNICEF Innocenti jelentése hasonló következtetéseket vont le. A Hans Böckler alapítvány német tanulmánya megmutatta konkrétan azt, hogy a jelenlegi családpolitikai intézkedések hogyan mondtak csődöt annak szem, abban a szem, abból a szempontból, hogy csökkentsék a szegénységet. Az egyik oka ennek az, hogy kudarcot vállaltak, hogy nagyon különbözők a helyzetek. Nagyon sok civil szervezet van Németországban, akik úgy gondolják, hogy meg kell változtatni a családtámogatási rendszert. Nézzük a munkaerőpiaci projekteket. Számos munkaerőpiaci program volt az egyedülálló anyák számára az elmúlt 20 évben. Ezeket a Kuhl Riedmüller tanulmány elemezte. Arra jutottak, és az én szervezetem sok más szervezettel együtt úgy gondolja, hogy igazuk van, hogy nem lehet nem lehet sikeresen bevonni az egyedülálló anyákat a munkaerőpiacra, amíg ilyen nagy a nemek közötti különbség. Ez azt jelenti, hogy az egyedülálló anyáknak sokkal kevesebb az esélye arra, hogy munkát kapjanak. Nem azért, mert egyedülálló anyák, hanem azért, mert elsősorban nők, és másodszorban pedig anyák. A fő célkötőzés a munkaerőpiacon annak kell lennie, nem, nem annak kell lennie, hogy állandóan programok legyenek, hanem annak, hogy jó gyakorlatok legyenek. A legtöbb jelenlegi intézkedés vagy még mindig folyamatban van, vagy még jelenleg értékelés alatt áll, és az első jelentések a jelenlegi projektekről azt mutatják, hogy vannak pozitív hatások lokális vagy regionális kontextusban legalábbis a különböző hatóságok együttműködését illetően. Milyen gyakorlati megoldásokat lehet elérni, és hogyan lehetne javítani az egyedülálló anyák helyzetét? Jelenleg Németországban közrettek egy szakértői jelentést a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről, és nagyon sokat beszélnek erről az újságokban is. A fő következtetés az az volt, hogy a német politika megakadályozza igazából a nőket abban, hogy a potenciáljukat teljesen kiteljesítsék. A fő kérés az az, hogy az úgynevezett mini állásokat szüntessék meg, és reformálják meg a jövedelemadó rendszert. Ezen kívül arra is felvegyek a figyelmet, hogy szükség van egy legális, illetve egy kötelező minimum bevételre, sokkal jobban, sokkal családbarátabb munkaidőre van szükség, és át kell reformálni a gyermektámogatási rendszert. Ezen kívül nagyon fontos az egyenlőség is. Az egyenlőség Németországban nagyon hiányzik, nincsen sem oktatás, egészség, gyermekellátás, karrier vagy nem szempontjából sem létezik az egyenlőség igazából. Tehát örülünk annak, hogy a Foresight Report azonosította, az egyenlőséget azonosította az egyik legfontosabb dimenziójaként a családok jólétének. Idézem ebből a jelentésből, az egyenlőség a fő célkötőzése modern társadalomnak Európában, és ez számos más kérdésre is kihat. Ezt általános értelemben is lehet értelmezni, vagyis úgy, hogy minden eh, személynek lehetőséget kell kínálni arra, hogy részt vegyen a társadalomban mindenfajta módon, mindenfajta szinten. A következtetésem a következő. Az egyedülálló szülők szervezete eh, nem eh, lát semmilyen fenntarthatóságot a projektek eh, végrehajtásában vagy a gyakorlatokban. Az, hogy kiválasztunk egy csoportot az egyedülálló anyák csoportját, az segít abban, hogy láthassuk, hogy miért vallott a kudarcot a programok viszont nem segít abban, hogy megváltoztassuk a struktúrákat, amelyek az egyenlőtlenséget eredményezik. Számos jó elközelés van a kutatások politikai eszközök részéről, amelyről a részvételt lehet erősíteni, és eh, ezeket most kellene ma elindítani. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzá, az előadást. Az Európai Bizottság képviselőjét illeti meg a szó, a DG Employment képviselője. Köszönöm ismét. Rövidre fogom. Ám azért szeretnék koncentrálni olyan kérdésekre, amelyeket Libis asszony is felfedett. Először is utalnék a gyermekszegénység jelenségére. Az Európai Bizottság álláspontját már ismertettem ezzel kapcsolatban, mi szerint minden gyermek kell, hogy kedvezményezett legyen azoknak az egyetemleges jutatásoknak, amelyek rendelkezésre állnak, és külön célzott támogatást kell nyújtani azoknak, akik szükségben élnek az adott helyzetük miatt. Ezzel összefüggésben úgy gondolom, hogy azok a gyermekek, akik egyedülálló, egy család fenntartó által fenntartott családban élnek, vagy három gyereknél több bebíró családokban, amelyeket a szegénység fenyeget, kell, hogy egyik ilyen célcsoportot alkossák. A nem fizetett munka kérdését is felvetették. Ez több éve napi renden levő ügy, a, esély, a nemek közötti esélyegyenlőségi osztály szempontjából is, különösen az ápolásban, ápolási munkát végző szülő esetében nem csak a gyermekellátás, hanem idős kori rokonokat vagy más eltartottakat ápoló személy által végzett nem fizetett munka továbbra is figyelmet érdemel. Aztán még egy kérdés, ami múlt héten az önök szakbizottságában felmerült, a Szegénység női arca című rendezvényükön, a minimum bér kérdése. Itt az Európai Bizottság feladata, hogy lépéseket tegyen annak érdekében, hogy egy minimál bér színvonal megállapításra kerüljön mindenki számára. Jelenleg Görögország, Olaszország és Magyarország kivételével minden tagállamban van minimálbér, ám a legtöbb tagállamban olyan alacsony ez, hogy voltak éppen nem, ha valaki ennyit keres, akkor nem emelkedik ki a szegénységből. Tehát olyan minimálbérre van a szükség, amely méltó emberi létet tesz tehetővé. Azt is látnunk kell, hogy az állami transferek nem e, gyógy működnek mindenre megoldásként. Tovább kell gondolkozni olyan megoldások érdekében, amelyek konkrétan az egyedülálló szülők, egyedül családot fenntartó szülők érdekeit szolgálják. Sok, sok jó gyakorlat van. Van például a Gepetto projekt, amelyet Finnországban indítottak el, majd Franciaországban és más tagállamokban is követték ezt a példát, ahol 24 óra naponta, éjjel-nappal működő bölcsödék, óvodák működnek, a, gyermekellátási intézmények, ahol a szülő támogatást tud kapni. És aztán a családok szerepének gyermeknevelésben betöltött szerepének nagyobb értékelésre van szükség. Én is szülő vagyok, sok esetben mondjuk azt, hogy az iskola ki nem ezt meg azt megcsinálja, holott a szülőnek is vállalnia kell a saját felelősségét. Tehát egyfajta hozzáállásbeli változásra is szükség van a társadalomban. Aztán végül, de nem utolsó sorban, Szeretném bejelenteni, hogy a szegénység elleni Európai Uniós platform keretein belül tervezzük, hogy egy ajánlást fogalmazunk meg a gyermek szegénység kezelésére, mely kitér mindezen jelenségekre. Ez az ajánlás a tervek szerint 2012-ben kerül elfogadásra. Hát ezek volnának azok a fő kérdéskörök, ahol az Európai Bizottság hozzájárulhat a, ehhez eszmecseréhez, megoldásokat ajánlhat. Köszönöm még egyszer az Európai Parlamentnek, hogy kezdeményező szerepet vállalt ebben a témában, és mi is igyekszünk tovább vinni ezeket az ügyeket. Lo faremo sicuramente, quindi ringraziamo la commissione. Köszönöm szépen. Igen, köszönet az Európai Bizottság hozzászólásáért. És most a képviselőkhöz fordulok, hogy tesznek-e fel kérdéseket a szakértőknek. Figereidó asszony, a GUE árnyékel jelentéstevője kap először szót. Eh, Köszönöm. Elnézéseket kérem. Kicsit később tudtam csak csatlakozni önökhöz, később a repülőm, úgyhogy ebből adódott a késésem. Nos, nagyon fontos a téma, amelyet tárgyalunk, annál is inkább, mert a diszkrimináció, a nők elleni diszkrimináció tekintetében külön kérdésként kell felvetnünk az egyedülálló nők, illetve az egyedülálló anyák, gyermeket nevelő anyák sajátságos körülményeit, amely, amelyek aztán még komolyabb aggályokra adnak okot, mint egyébként a nők ellen diszkrimináció ügye. Az eh, egyedülálló nyaként munkát vállalók, vagy, vagy munkanélküli nők, akik kisgyermekeket nevelnek, sajátságos problémákkal kell, hogy szembenézzenek. Nagyon gyakori, hogy rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek a jelenlegi helyzetben, amelyet az jellemez, hogy egyes tagállamokban, például Portugáliában, amelyet leginkább ismerek, lévén ez a hazám. De Spanyolországban, Görögországban is elmondható, akár Írországban, és egy sor más tagállamban is érzékelhető, hogy növekszik a szegénység, a társadalmi ellátások szociális jutatások csökkennek, a családi pótlékok és egyéb transferek is csökkenő tendenciát mutatnak, és itt a egyedül gyermeket nevelő anyák sok esetben nagyon kicsi pénzeket kapnak, akár ha munkát vállalnak is, nagyon kicsi bért kapnak, és ezen egyéb támogatások hiányában, vagy azok csökkenő voltának betudhatóan a szegénység fenyegeti őket. Múlt héten az Agóra szervezésében a szegénység témájában konferencia, konferenciát szerveztek, és itt nagyon sokan fordultak európai parlamenti képviselőkhöz, hogy szólalnak fel az érdekükben, mennyire fel vannak háborodva azon, hogy egyre nyílnak, egyre szélesednek a társadalmi különbségek, ezen belül egyre nő a szegénység. És a szegénység különösen súlyosan sújt egyes társadalmi csoportokat, különösen az anyákat, a nőket, a fiatalok egyes csoportjait. És némely tagállamban a fiatalok közötti munkanélküliség 40% körül mozog már. Az Agora konferencián tehát felszólaltak, hogy drámai a helyzet, mindenki figyelmét fel kell hívjuk erre, parlamenti képviselőket kivált kép, hogy fejezzük ki az állampolgárok dühét, felháborodottságát, afelett, hogy a szegénység egyre nő az európai társadalmakban. És különösen igaz ez az egyes társadalmi csoportokat sújtó szegénységre. És ide igaz ez a mai témánkat képező csoportra, az egyedülálló anyák csoportjára. Persze beszélhetünk itt az idősebb nők problémáiról, akik nagyon alacsony nyugdíjakat kapnak, egész életükben kicsimbért kaptak, hogy rossz minőségű munkahelyen dolgoztak, vagy sokat voltak munkakörön kívül anyaként, és ennek betudhatóan nagyon kicsi nyugdíjat kapnak, és ebből kell megéljenek. Úgyhogy az EU a szegénység elleni harc európai évében külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a, a szegénységindexek növekednek. Egyre többen süllyednek, a társadalom szélesebb rétegei süllyednek szegénységbe. És Európában vannak gazdag országok, amelyek gazdaságban mindig növekvőben van, ám vannak nagyon szegény országok is, amelyek, amelyek gazdasága zsugorodik. Úgyhogy itt is egyre nyílnak, nyílik az olló, nem csak a társadalmakon belül, hanem egyes tagállamok között is. A szegényebb országokban akutnak nevezhető a szegényedők helyzete. Azok a gazdasági intézkedések, amelyeket a gazdasági kormányzás csomagban javasolnak, még ronthatnak a helyzetem. Hiszen ezek az intézkedések nem, nincsenek tekintettel a szolidaritás elvére, sem a társadalmi kohézió, gazdasági kohézió szolidaritás alapján álló értékeire. Nem, a gazdasági kormányzás csomag nem lép fel a munkanélküliségére, nem igazán látja át ennek társadalmi súlyát, és a nemek közötti egyenlőség sem tart különösebb érdeklődése számot a gazdasági kormányzás csomag részéről. Mindez meglehetősen aggályos meglátásunk szerint. Éppen ezért kellett megszervezzük a mai eszmecserét is, szerettem volna kifejezni ezen a gályok némelyikét önök előtt, és azt, hogy állam, az állampolgárok és a szociál, szociális ellátó rendszerben dolgozók jelentős része felháborodásokat fejezte ki az Agóra konferencián is. Helyén való volna, az Európai Bizottság és a mi szakbizottságunk is felszólalna ezen kérdésekben, kiemelve ezeket az aggályokat, és javaslatokat is kidolgoznánk ezek orvoslására. Ez volna tehát a múlt heti Agora konferencia üzenete. Szerintem legalábbis egy európai szintű minimálbér kialakítására van a szükség. Ezekre a potenciális megoldásokra gondolnunk kell a szegénység elleni harcban, különösen igaz ez a nők, elleni, nők körében levő gyermekeket egyedül nevelő anyák körében tapasztalható szegénységre. Köszönjük, Figueredo asszony! Többen kértek még szót, parancsoljon, 5 maximum 5 percben. Köszönöm, elnök asszony, mondja Lüling asszony. Ha megengedik, akkor egy konkrét kérdést intéznék a szakértőinkhez. az MMM képviselő eh, újító jellegű megoldásokról beszélt, például az áfa kulcsokra vonatkozóan. Vannak minimális eh, áfa kulcsok Európában, de a tagállamok saját maguk döntik el, hogy ezeket alkalmazzák-e. Egyesült Királyságban például, ha jól tudom, áfamentességet élveznek bizonyos eh, gyermekruházati termékek, gyermekcipők, eh, gyerekkönyvek. Hogyan eh, képzeli el tehát ezt az áfa csak kulcs megoldást, endet áfa kulcs megoldást. Beszélt arról is, hogy szükség van arra, hogy a nem fizetett munkát, háztartási családi munkát figyelembe vegyük, amelyet a nők végeznek. Hogyan lehet ezt mérni? Hogyan lehet ezt kvantifikálni? Hogyan képzelik önök ezt el? Persze, nem szabad elfelejtenünk, hogy ahol a nők foglalkoztatási aránya eh, alacsony. Nos, ott, hogyha ezt a fajta munkát, nem szedett munkát is beleszámítanánk a statisztikákba, akkor a GDP is jelentősen megnövekedne. Hmm, euh, euh, Az uniós tagállamok közül jó néhányban az saját nemzeti GDP alapján számolják ki, hogy mennyit kell az uniós kaszába befizetni. Nos, hogyha így számítjuk a GDP-t, és nem fizetett női munkát is forintosítjuk, akkor nő az ország GDP-je, így több pénzt kell befizetni a kasszába, így tehát büntetjük tulajdonképpen ezt az országot. A család támogatás, családi támogatásokat havi szinten fizetik, de e tekintetben nyilván a gyermek születésétől követően lehet késés, de hát megoszthatjuk a bevált Ami a családtámogatási szolgáltatásokat illeti, nincs szükség arra, hogy újra feltaláljuk a spanyol viaszt. A 80-as, 90-es években már jó néhány szabályt, jelentést készítettünk e témában. Az akkor elmondottak és az akkor lefektetett szabályok a mai napig is érvényesek, nem kell ezt teljesen nulláról kezdeni. Ha az akkori ajánlásokat mindenki maradéktalanul végrehajtotta volna, akkor sokkal jobban állnánk. A 24 órás gyermekfelügyelet eh, lehetőségét említette, nem tudom, hogy szükség van erre, és ha valóban szükség van rá, akkor hogyan lehetne ezt finanszírozni. A anya, az anyák eh, szerepének elismerése, amit többször is említett, hogyan lehetne ezt eh, pontosan figyelembe venni, mennyi időt lehetne beszámolni, elszámolni, eh, és így tovább, és így tovább. A kérdésem tehát az, hogyan kívánnak mindezeket az intézkedéseket, amelyeket javasoltak, finanszírozni, hiszen ez pontosan olyan, mint a kör négyszögesítés, azaz lehetetlen. A statisztikákat mindig, egy, mindig fenntartással kell kezelni, egy csipetnyi sóval, ahogy azt mondani szoktuk. Én luxemburgi vagyok, Luxemburgot képviselme házban. Aki Luxemburgban szegénynek számít, az a Lotaringában az, az a határ túloldalán viszonylag jó módúnak számítana. Tehát a minimál, minimum, mm, minimálbér, minimális jövedelmi szintek, viszonyok kérdésében megint csak óvatosan kell dobálózni a fogalmakkal. 1800 euró Luxemburgban a minimálbér, ami roppant magas szint, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a német minimálbérrel, ahol 800 euró a minimálbér. Tehát egy ezres a különbség, akárhogy is nézzük. Tehát a garantált minimálbér szabályozás európai szinten, akkor el kell fogadni, hogy nem lehet a minimálbér szintje ugyanannyi minden tagállamban, mert egészen egyszerűen tagállamról tagállamra változnak az árak, változik más-más a helyzet, tehát ez utopisztikus ez a javaslat, ez egyébként sem szolgálná a nők érdekeit. Még egy kérdést hadd szegezzek a német szakértőasszonynak. Tudom, hogy Németországban folyik a vita, parázs vita folyik arról, hogy hogyan járjanak el. A nők kapják eh, a pénzbeli támogatásokat, pénzbeli támogatásokat kapjanak, vagy esetleg szolgáltatásbeli eh, támogatásban részesüljenek. Szerintem mindig az a kívánatos, hogyha mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne. Luxemburgban mi például olyan rendszert vezettünk be, amelyek olyan csekkeket kaptak, beváltható bónokat a családok, amelyeket aztán szolgáltatásokra válthattak, a szolgáltatásokat vásárolhattak belőle. Szerintem nincs olyan rendszer, ami mindenkinek egyformán megfelel, ne felejtsük el, a szubszidiaritás elvére épül az Unió. La parola Thompson, e chiedo... Köszönöm szépen, most pedig Thompson asszonynak adom meg a szót, és arra kérném a kollégákat, hogy tartsák be a felszólalási időt. Először is eh, szeretnék hozzászólni Libis asszony előadásához, azért, mert eh, nagyon érdekesnek tartottam azt, amit mondott a nemekről, arról, hogy mit jelent ez, hogy nőnek lenne, illetve anyának lenne, illetve arról, amit mondott, hogy milyen rossz helyzetben vannak az egyedülálló anyák Németországban. Úgy vélem, hogy jó ez a megközelítés, mert Németországban a nők teljesítménye, német, Európában a nők teljesítménye a legrosszabb Németországban munka erőpiac szempontjából gyakran szolgáltatásban dolgoznak, tehát egyetértek teljes mértékben önnel ebben, de nem hiszem, hogy a minimális, minimum, a minimum bér lenne a megoldás. Mi támogatjuk a minimális jövedelem stratégiát, mi Dánielben ezt támogatjuk, viszont a minimumbért nem támogatjuk a jövedelmet, a minimum jövedelmet a GDP alapján kell kiszemelni, viszont a minimumbér a munkaerőpiachoz kötődött ön a minimum jövedelmet támogatja. A Harc négy ugye már igazából van egyfajta minimális jövedelem Németországban. A nők helyzetét javítani kell a munkaerőpiacon, hiszen ez kihat az egyreálló szülőkre. A családpolitikát illetően szerintem egyre kevesebb figyelmet fordítanak a családra a demográfia miatt is. Az, amit a munkaerőpiacnak hívunk, az annak kapcsán foglalkozhatnánk a házasságpiacsal is. A nagy városokban egyre több a nő, mint a férfi, viszont a vidéki területeken sokkal több a férfi, mint a nő. A nők 70% Európában néhány országban egyetemet végez, és nem akarnak hozzámenni menni egy kápitoshoz. És emiatt lehet, hogy egyedülállóként fognak élni, és így vagy az inszeminációt, vagy pedig az örökbefogadást választják. Minden egyreálló nőnek, anyának joga van a, az általános ellátáshoz, hogyha van egy gyermeke, de hogyha valaki adoptált vagy mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe, akkor gyakran úgy gondolják, hogy nem jogosultak ehhez. Ez egy új trend, egy újfajta életforma, amit a nők a jövőben választanak. Amit Olaszországról mondtak, hogy ahelyett, hogy az állam gondoskodna a nőkről, a családok gondoskodnak a nőkről, amikor fiatal voltam, találkoztam egy csilei asszonya Dániában, menekült volt, és azért jött Dániába, hogy újra a férjével lehessen, és mire Dániába ért a férje, már összeházott egy másik nővel, és megkérdeztem ettől a nőtől, miért nem megy vissza Csillébe a családjához. Azt mondta, hogy azért, mert akkor az apám irányítana megint, mert férfi nélkül semminek ö, tekintenek, a testvéred, a bátyjára vagy az apád irányíthat, és úgy gondolom, hogy az európai Európában ez legalább nincsen. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell adni az alapvető jogot arra, hogy a, az ex-partner vagy ex fiektől bármilyen fajta támogatást lehessen kapni. Grazie onorevole Thompson. Allora adesso la parola agli esperti per la conclusione. Köszönöm szépen, most a szakértőknek adom meg a szót, hogy lezárják a kört. Majdnem 10 percük van, ez jó hír. az MMI elnökének adom meg először. Mikrofont kérünk. Je vais répondre d'abord à, à Madame Luling. Luling asszonynak hadd válaszoljak először. Önök előtt tulajdonképpen azt kell, arról kell beszámolnom, amit eh, elmondtak nekünk eh, a tanulmány során a válaszokban, a kérdőívre adott válaszokban az anyák is, amit a terepunka során hallottunk, tapasztaltunk, és hogy arra hívták fel a figyelmet, hogy mennyire fontos elismerni annak a nehézségét, hogy hogyan egyeztetik össze az anyaságot a munkával és egyéb dolgokkal, illetve amikor kisebbek a gyerekek, akkor kevésbé kívánnak dolgozni az anyák, mikor nagyobbak, akkor már jobban. Én csak azt mondhatom, amit az anyák is mondtak, és ők az anya szerepről eh, úgy beszélnek, mint az első számú eh, szempontról, és nem azt mondják, hogy nem akarnak dolgozni, nem, igenis akarnak. De vannak eh, időszakok, amikor a gyerekek fontosabbak, mint a munka, és vannak időszakok, amikor eh, fontosabb eh, a munka. Ilyen a valóság. Eh, azonban nem mindig azt csinálunk, amit akarunk, az élet nem ilyen egyszerű. Ami a újító jellegű megoldásokat illeti, nos, az áfával kapcsolatban nagyon gyakran hallottuk ezt az anyáktól. Ez a politikai kérésük, kívánságuk a jövő Európájának polgárait neveljük, rengeteg pénzünkben van ez, támogassák azokat a termékeket csökkentett áfakulcsal, amelyeket elsősorban a kisgyermekek számára veszünk. Nem vagyok én áfaszakértő, de tudom, hogy a bizottság és a tanács olyan ajánlásokat tehetnek talán, amelyeket a tagállamok követhetnek, de úgy vélem, hogy egy ilyen ajánlás igen komoly pozitív hatással lehetne a családokra, illetve politikai szinten is elismerni a család a gyermeknevelés eh, fontosságát, mert óriási felelősség ez, kemény munka ez, és az jól mutatná, hogy a társadalom tisztában van azzal, hogy milyen eh, komoly munkát és fontos munkát végeznek az anyák. Még egyszer mondom, nem az én dolgom, hogy ilyen újító jellegű eh, megoldásokat javasoljak, nem én vagyok az árhazakértő. Hagyjuk ezt a szakértőkre az nem fizetett munka elismerése, illetve ennek beszámítása a GDP-be, vannak erre példák, de csak elszórt módon, de mindenképpen meg kell találni annak a módját, hogy ezt valahogy mérhetővé tegyük, meg kell találni annak a módját, hogy kiszámoljuk, hogy a GDP-re vetítve ez a munka mit ér, mennyit ér, hogy ennek valamilyen értéket tulajdonítsunk, valamilyen um, árat árcinkét ragasszunk rá, hiszen nehéz, kemény munkát végeznek az anyák, amelyet minthogyha a társadalom nem ismerne Hogyha ezt megkaphatnák, az nagyon sokat segítene, hiszen pontosan ezt az elismerést kérték. És még egyszer mondom, itt nem csak pénzügyi támogatásokra eh, van szükség, de arra is, hogy hogyan lehet a családokat és a szülőket eh, támogatni. Ülünk a szonyára, meg kell találni a pénzt, a forrásokat. A munkaidő. Eh, ről sokat nem beszéltünk, rugalmas munkaidőt szeretnének az anyák többsége ezt szeretné. Nos, Azért van szükségük több időre, hogy a családjukkal töltsék ezt az időt, és a gyerekeket neveljék. Ezt meg kell értenünk. Köszönjük. Most pedig záró gondolatokhoz megadom Lévis asszonynak a szót. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Három ponttal kapcsolatban szeretnék állást foglalni. Először is a nagy társadalom gondolatát, illetve az Európai Bizottság által feltett gondolatokra reflektálnék. Ez a, a, a Németországban működő gyermekellátási segítség, gyermekfelügyeleti, és Németországban nagy szerepet ezeken túl egy alapbiztosítása a gyermekeknek, amely a szülőktől függetlenül, a család formától függetlenül jár a gyermekeknek, és akkor ezt az adórendszerből egyenlítik ki, tehát a, a sokat kereső szülők fizetik be a, a gyermekbiztonsági kasszába, illetve kapják onnan a kevés jövedelműek. Az, az alapgondolat, az alapfilozófia az, hogy a következő generációkért az egész társadalom kell, hogy felelősséget vállaljon, konkrétan a gyerekekért is, nem csak az apa és az anya, hanem a család, illetve a társadalom, a big society, és egy fontos, hogy egy generációk közötti kiegyenlítődés is a gyermeknevelés tekintetében, akár a szociális társadalmi biztosítási kasszából a befizetések csökkentése révén adott szülőknél. Aztán a szegénység ellen küzdő szervezetekkel való kapcsolatok tekintetében mi a nemzeti német szegénységeni konferenciának is tagjai vagyunk, meg az Európai Ernyőszervezetnek is. Igyekszünk e tekintetben a szegénységi kvóták csökkentését fellépni. Politikai követeléseinket is egyeztetjük, közösen nőpolitika tekintetében. Igyekszünk egy jogi, megfelelő jogi alapokon álló nőpolitikai platformot kialakítani a szegénység élni harcban is. A harmadik komplex, hogy, szegény, hogy a pénz vagy szolgáltatás legyen -e a, a juttatás formája. Itt emberi jogokról is szó van, meg az, az emberhez méltó létre vonatkozó igényekre, tehát ennek alapján kell a minimálbért szabályozni. Tehát Németországban az Alkotmánybíróság döntött úgy, hogy a képzés az, az alap egzisztencia, vagy a jogosultság körébe tartozik. Tehát ennek megfelelően kell jog, jogszabályokat bevezetni. Tehát egy olyan rendszert bevezetni, amely lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vegyen mindenki. Tehát ne záródjon ki senki. Az, ala, az, az azt jelenti, hogy az állam tehát az emberi méltóság jogán kötelező, hogy mindenki számára ezt az egzisztenciális minimumot biztosítsa, gyermekek számára kivált kép, ugyanakkor a szülők autonómiája megőrzendő, ők döntik el, hogy mely intézkedésekkel élnek, az állami támogatások körében. Nagyon fontos az is, hogy a dolgozók körében a szegénység ellen is fellépjünk, és nagyon sok amikor nagyon fontos a gyermeki, gyermekek jogának érvényesítése, a szegénység elleni harcban is a nők jogának érvényesítése ugyanebben a tevékenységben. Varmt tack för de här svaren på frågeställningarna. Köszönöm szépen ezeket a válaszokat. Köszönöm, hogy megválaszolták a felmerülő kérdéseket. Köszönöm szépen. Szeretnék még valamit hozzá, hozzátenni a szolgatások kapcsán. Nem, nem csak a gondozókról van szó, hanem egy dolog fontos hogy egy egyedül, gyermeket egyedül nevelő számára, Sokan közülük szociális lakásokban vagy bérelt lakásokban laknak, és természetesen ez kihat a családok életére, illetve a gyermekek életére. Másik fontos szolgáltatás az a az egyedülálló anyák számára adott segítség, hogy munkahelyet vagy egy továbbképzést találjanak. Brüsszelben van egy hasonló kezdeményezés, és így próbálnak az anyáknak hozzáférést adni a bölcsödé, bölcsödékhez. Az szegénység leküzdése kapcsán beszélni kell az energiaszegénységről is. Ez is nagyon kihat az egyedülálló szülőkre, ennek kapcsán is sokat kell tenni az egyes szolgálatoknál. Nem a minimál bér a fontos számukra, a minimális jövedelem, ami fontos. Úgy, ahogy azt a Dán képviselőasszony Thomson asszony is elmondta. Vannak ezen kívül statisztikák, célok, amelyekkel a szegénységet le kellene küzdeni 2020-ra. Azonban az adatokat úgy használhatják a tagállamok, ahogy szeretnék, viszont van három indikátor, amit mindig lehetne használni. És ennek kapcsán is lehetnek azonban manipulációs lehetőségek. Lehet, hogy már most is siker az, hogy Európában sikerült valamilyen szinten csökkenteni a szegénységet, de azonban meg kell azt is nézni, hogy hogyan lehet ezt gyakorlattá formálni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a kiegészítést, és most pedig a jelentés készítőjének, Matera asszonynak szeretném megadni ismételten a szót, hogy összefoglalja az ülést. Tied a szó. Grazie, Presidente. Come ha detto giustamente... Köszönöm, elnök asszony. Eh, su questo rapporto che sarà appunto... Ön is helyesen említette, ennek a jelentésnek a középpontjában eh, az áll, hogy hogyan lehet minél gyorsabban, minél kézzelfoghatóban, minél hatékonyabban segíteni az egyedülálló anyáknak. Jó néhány véleményt hallottunk, a különböző problémákkal kapcsolatban, amelyek a, például a gyerekszegénységről is beszéltünk, de még sokat beszélhetünk a szakbizottságban erről. amikor majd eh, a szöveg tervezett részleteire is kitérünk. Szeretnék köszöntet mondani nem csak a szakértőinknek, hanem a, azoknak a képviselőtársaimnak is, akik hozzászóltak ehhez az érdekes, értékes vitához. Mindenkinek a gondolatait feljegyeztem, ez nagyon hasznos eh, vitaindító, és természetesen el is kezdem, még talán ma este elkezdem a szöveg eh, kidolgozását, mert eh, roppant jó gondolatokat hallottam önöktől a szociális társadalmi jólét, a nemek közötti esélyegyenlőség, a munkapiachoz való, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a demográfiai szempontok, a diszkrimináció megléte és az az elleni fellépés, a szakmai karrierből való kimaradás, a munka és a család élet összeegyeztethetősége, az egyszülős család, és emiatt egy jövedelemből élő család nehézségei, a szegénység általi fenyegetettség, amely jóval gyakoribb az egyszülős családok esetében, mind-mind felmerültek a különböző statisztikai, szociológiai szempontok, a tudományos kutatás kapcsolatos nehézségeket, vagy a kutatás hogyan járulhat hozzá a politika formáláshoz, a családpolitika átalakításához. Nagyon fontos ez nekünk is, hiszen mi is ezen kutatások alapján tudunk elindulni. Elindulni ezen információ hiányában mit sem ér a mi munkánk, természetesen ezekre a véleményekre, illetve ezen kutatási eredményekre én is támaszkodni kívánok. A mai vita során fel eh, tudtuk vázolni a főbb vonalait egy majdani eh, támogatási politikának, hogyan segítsük a gyerekeket, az anyákat, az egyedülálló szülőket, a rugalmasabb munkaidővel, rugalmasabb eh, munkavállalási formákkal, a munkaidő, illetve az órarend, illetve az iskolai szünetek összehangolásával, az apák nagyobb gyermeknevelésben történő szerepvállalásának kérdésével mindent foglalkoztunk. A különélő párok esetében az életszínvonal csökkenés és az ebből fakadó társadalmi kirekesztettség problémájával, amely nem csak magukra a szülőkre, hanem a gyermekekre is kivetül, rávetül, mennyire nehéz ezek szülőknek és ezeknek a gyerekeknek aktívan eh, beépülni a társadalom szövetébe, illetve hogy a munkerőpiacra mennyire nehéz eh, kijutniuk. A fiatalok lehetőségeinek megsokszorozása célunk. Én a Költségvetési Bizottságban is eh, ülök, és az Európa 2020-as stratégiáról sokat beszéltünk, amelynek középpontjában éppen a fiatalok állnak. Ma azonban sajnálatos módon az árnyoldalait is láthattuk a helyzetnek, láthattuk azt a rengeteg akadályt, amely az egyszülős családok és az ilyen családokban nevelkedő gyermekek előtt áll, amelyeket segítség, a támogatásunk nélkül nehéz lesz leküzdeniük. Ugyanakkor szeretnénk, hogyha az egyedülálló szülők és az egyedülálló szülők által nevelt gyerekek is teljes jogú tagjává válhatnának a, az európai társadalomnak. Mi nőként nagyon sokat tehetünk, főként ezen bizottság e, tagjaiként, de szeretnénk pragmatikusan közelíteni ez a témához, konkrét célokat és az ehhez társított konkrét intézkedéseket próbáljuk itt papírra e, fektetni. Nem akarom hosszúra nyújtani, rengeteget mondhatnék még erről, de folytán az időnk, és lassan itt az ideje, hogy lezárjuk ezt a meghallgatást. Még egyszer mondom, feljegyeztem az érdekes gondolatokat, és már ma elkezdem a jelentés megszövegezését. Mindenkinek köszönöm, hogy időt szakított erre vitára, és ezzel azt hiszem le is zárhatom. Köszönöm. Då vill jag Mrs. Matera ehm, Én is szeretnék köszönetet mondani Matera asszonynak, aki beszélt a gazdaságról, a költségvetési kérdésekről, a költségvetési bizottságom a munkájáról. Én is csak azt mondhatom, hogy a legfontosabb befektetés az, ami, az a pénz, amit a gyermek, gyerekekre, a jövő generációira fordítunk, és fontos, hogy a gyermekek jogait, méltóságát, tisztességes, gyerekkorhoz, neveltetéshez való jogát biztosítsuk, minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, az arra való lehetőséget, hogy egészséges, a társadalom teljes jó tagjává fejlődő felnőtté ér és körülményeit biztosítsuk. Azt hiszem, hogy ezzel zárhatjuk le a vitát, amely valóban ebben a befogadó szellemben folyt a gyermekek eh, jogai, a gyermekek lehetőségei azt hiszem, hogy központi szerepet hogy eh, kell, kell, hogy játszanak a gondolkodásunkban. A jövőben az árnyékelőadókkal és Matera asszonynal remélhetőleg eh, jó munkát tudunk végezni annak érdekében, hogy ez minél jobban megszövegezett vélemény legyen, hiszen ez fontos kérdés lesz a jövőben is, folytatjuk ezt a munkát. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon lehetőségünk nyílott arra, hogy szakértőkkel együtt cseréljünk eszmét e kérdésről, és hogy az ő bölcs tapasztalataikat is meghallgathatok, illetve az Európai Bizottság szakértőjének a gondolatait is. Még egyszer köszönöm a kollégáknak, Matera asszonynak, és persze végül, de nem utolsó sorban a titkárságnak, is, akik eh, óriási munkát végeztek annak érdekében, hogy létrejöhessen, megrendezésre eh, kerülhessen ez a meghallgatás. Végül az elnök asszony nagyon kedves módon megköszöni a tolmácsok munkáját, és akik nélkül nem érthetük volna meg ma egymást. Köszönöm.